Colleagues, can I bring the meeting? Kedves kollégák, ha gondolják, akkor elkezdenénk a mai ülést. You have before you the draft agenda. Mindenki megkapta a napi rendtervezetet. Kiindulhatok-e abból, hogy ezt elfogadottnak tekintjük? Ha igen, akkor köszönöm szépen. Következő napi rendi pont a május 31-i ülé és a június 1-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Elfogadhatjuk-e eme jegyzőkönyveket? Köszönöm szépen! Mielőtt rátérnénk a Jensze jelentésre, az intelligens közlekedési rendszerekről, szeretnék Van Dalen holland látogatóit köszönteni itt a teremben. Üdvözlöm Önöket! és remélem érdekesnek találják ma a mai vitát, és gazdagodhatnak tőle. De mindig nagyon nagy öröm, hogyha itt a közlekedési bizottságban látogatókkal találkozhatunk, ez az önök esetében is természetesen így van. Következő napi rendi pontunk. Jensze jelentés. Az intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedés területén a módosításokat fogjuk megvitatni. Tessék, asszony! Yes, thank you, Chairman. Well, this is... Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon gyorsan megvizsgálhatjuk ezeket a módosításokat, mert nem túl sok módosítás érkezett, és a beérkezett módosításokat nem fogom tudni javasolni, vagy támogatni. Francia kollégáink nyújtottak be, vagy terjesztettek be módosításokat, és ezek a francia Ez arról szól, hogy a francia rendszerek nem lesznek összeegyezhetőek az új ö, módszerekkel. Úgy látom a, je, a testbeszédből, hogy a beterjesztők ezt talán visszavonnák, de ö, az módosítások értelmében a jelenlegi francia rendszerek nem kompatibilisek az új rendszerrel. Ez a, a jelenlegi kutatása megbízott bizottság azt hiszem arra jutott, bár elég kétértelmű döntésük, hogy összeegyezhetőek ezek. Nem tudom. nem tudom, hogy Reki úr visszavonja-e ezeket a módosításokat. Minden esetre holnapig megbeszélhetjük ezt, egyeztethetünk még Riké úr módosításaival, és akkor tovább haladhatunk a munkával. Elnök, köszönöm szépen, Tika Vasszony következik. Președinte, vreau și eu uh, să susțin uh, aceeași poziție ca și a doamnei uh, raportor Jensen. Köszönöm szépen, ugyanazt a véleményt szeretném kifejteni, mint Jensen előadó asszony. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a kompromisszumon, és úgy gondolom, hogy ellene kellene szavaznunk a két módosítónak. Jó lenne, hogyha visszavonnák a két módosítót, és így fogadhatnánk el ezt a csalgot, amely feltétlenül szükséges. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tea or coffee? Because once they go... Nyugodtan, nyugodtan fogadja el a kávét. Euh, merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban visszavonom a módosító indítványokat ennek az oka, amit Ann mondott nagyon helyesen, sikerült szóban a bizottságnak a kétértelműséget megszüntetni, nem egységes rendszer lenne felülről lefelé, hanem integrálni lehet a jelenlegi rendszereket, és ez technikailag nem probléma, ezért elnök úr visszavon a módosítóimat, csak azért, hogy az előadó örüljön. Thank you very much, Dominic. Köszönöm szépen, Dominik. Az Európai Bizottság részéről itt van Paki úr. Thank you. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is el szeretném mondani, hogy a a meglévő rendszerek teljes mértékben eh, integrálva lesznek ebbe az IQL rendszerbe, amelyet eh, ki fognak fejleszteni, és semmi gond nincsen ezzel kapcsolatban, és teljes mértékben megerősítem az előbb hallottakat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Jensen asszony, minden világos, mindent elmondtak. Köszönjük Dominiknak, hogy visszavonta a módosító javaslatait, ez egyszerűsíti a dolgunkat. Holnap szavazunk, és aztán plenárison júliusban szavazunk. Jó rendben. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont az én jelentésem a tengerjáró és személyszállításban használt statisztikai adatszolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanácsi irányelv módosítása és a módosításokat vizsgáljuk meg. Ez egy olyan jelentés, eh, amit nagy lelkűen az elnöknek adtak oda, mert senki más nem akarta megcsinálni ezt a jelentést, úgyhogy megpróbáltam elkészíteni a jelentést. Az irányelv, amelyet itt módosítunk, az tulajdonképpen már érvényes a tengeri áru és személyszállításra. És ebben az összefüggésben el szeretném mondani azt is, hogy az Európai Bizottság szeretne eh, a kikötők listáját elkészíteni, amelyekre érvényes ez az irányelv. A kikötők listájáról szóló döntést a komitológiai eljárásban hozzák meg. Eh, eh, az Európai Parlament szerepe majd erősödni fog, hogyha a a delegált aktusokra vonatkozó döntés megszületik. Ami a statisztikákat illeti, ez egy administratív, illetve további bürokratikus teher a statisztikai adatoknak a biztosítása, és az információ, amelyre, már, amelyre szükség van ehhez a ponthoz, ezt már a nemzeti hatóságok gyakorlatilag összegyűjtötték, úgyhogy elvileg nem szabadna, hogy ez további terhet jelentsen. Elvileg az nemzeti hatóságok már elvégezték ezt a munkát. Egy módosító javaslatot nyújtott be Tika asszony, és úgy gondoltam, hogy ez ezt már az én jelentésem lefette ezt a pontot, amelyre Tika asszony utalt a módosításában, úgyhogy ő végül is visszavonta nagyon kedvesen ezt a módosító javaslatot. Hogyha elfogadjuk azokat a módosításokat, amelyek delegált aktusokra vonatkoznak, akkor a parlamentnek nagyobb hatalma lesz, nagyobb, fontosabb szerepe lesz, és nagyobb szava lesz abban, hogy összeállítsák ezt a, ezt a döntést, ezt a listát, amely a kikötőkről szól majd. Nagyobb ö, szava lesz a parlamentnek, mint a komitológiában, mint hogyha a komitológiai eljárásban hozták volna, vagy hoznák meg ezt a döntést. Ennyiben hagynám. Kun asszony, Tikaosz, asszony szeretnének hozzászólni. Először Kun úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a munkáját, kiváló munkát végzett. Fontos az, hogy ez a közös statisztikai adatgyűjtés, amely az áruszállításra és a személyszállításra vonatkozik az Európai Unión belül, ez tényleg megvalósuljon, és az intermodális közlekedés csak így lehet hatékony. Ez előfeltétel tehát. Nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy Európában milyen irányba, milyen mennyiségű árut szállítanak, milyen áramlatok vannak, szállítási áramlatok vannak, mind tengeren, mind vasúton, és hogyha szeretnénk az intermodalitást erősíteni, akkor a statisztikai adatoknak nagyon fontos szerepe van, az adatbázisnak nagyon fontos szerepe van. Ezzel az irányelvel tudjuk létrehozni ezt az adatbázist. 18 tagállam már gyűjti ezeket az adatokat, ez kiváló előfeltétel. Természetesen azt szeretnénk, hogy mindenki, akit érint ez az irányelv, tényleg szolgáltassa be az adatokat, kivéve azokat a tagállamokat, amelyeknek nincsen tengerpartjuk, azok nem igazán tudnak beszámolni arról, hogy a tengeri kikötőikben mekkora forgalom van, ugye. Nagyon jónak tartom, azt, és köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek azért, hogy nagyon, hogy, hogy a komitológiai eljárás ellenében inkább a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok felé terelte el a módosítások meghozatalát is, ezzel a parlament szerepét erősítve, és így tudunk ebben az eljárásban, ebben az új eljárásban tudunk módosító javaslatokat elfogadni. Ez a nyolc módosító javaslatot elfogadjuk, támogatjuk, és köszönjük Tikeó asszonynak, hogy ő visszavonta a saját módosítását. Elnök, köszönöm Kún úrnak, Tika asszony. Uh, uh, köszönöm szépen. Biztos, ha biztos, hogy a szöveg lefedi a módosítómat, akkor visszavonom a módosítómat. Köszönöm. Thank you very much for that. Mrs. Meissner. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyakran az a helyzet, hogy a jelentéstevők ugye nem a legizgalmasabb jelentéseket, illetve az elnök nem mindig a legizgalmasabb jelentést kapja meg, na de hát ez még nem jelenti azt, hogy ez ne lenne fontos ez a jelentés, mert hát a statisztikákkal, az adatokkal mindenképpen foglalkozni kell, és eh, már elhat, eh, elhangzott az, hogy miért fontos az, hogy erősítsük a parlament jogait, és ezért a felhatalmazáson alapuló jogi aktus felé eh, tereljük el az eljárást. Nincsen módosító javaslatom, és nem csak, hogy elégedett vagyok az elnökkel és az elnöki munkájával, hanem jelentéstevőként is nagyon elnök, elégedett vagyok az elnökkel. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Herzlichen Dank, ich will mich ja... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, én nem szeretnék túlságosan belefolyni a tengeri kiketők problémájába, de azért mégiscsak van itt egy probléma, amelyet ismerek a tengeri, ismerek a teherszállítási statisztikákból, nagyon sokáig tart, míg megbízható adatokat gyűjtünk be. 2010-ben érkeztek meg a megbízható adatok 2005-ről, 2006-ról. Hát ez alapján nem igazán lehet hatékonyan tervezni a közlekedést és a szállítást. Van valami másik módszer, amelyel gyorsabban hozzájuthatunk az adatokhoz? másodszor pedig, ami a komitológiát illeti, az adatok minőségét, az adat átadásnak a gyorsaságát. Hát ez sokkal fontosabb lenne, mert semmi értelme nincs ezekkel a régi statisztikákkal dolgozni. Most beszélünk olyan statisztikai adatokról, amelyek már sokkal régebben merültek fel, amelyek még a pénzügyi válság kitörése előtti időkből származnak, hát ezzel nem igazán tudunk mit kezdeni. Elnök, köszönöm szépen, hát teljesen igaza van ebben. Megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a folyamatot. A komitológián keresztül. Muró úr a bizottság részéről. Got you. Yeah. Uh, thank you, Mr. Chairman. Actually, my name... Köszönöm szépen, el... Köszönöm szépen, elnök úr. Amerinének hívnak. Egyetértek a nyolc módosító javaslatta, és annak is nagyon örülök, hogy a kilencedik módosító javaslatot visszavonták. Ami az adatok frissességét illeti, jövő héten fogjuk kiadni a 2009-es első eredményeket, 2009-es adatokat, úgyhogy szeretném megnyugtatni önöket. Köszönöm. Elnök. Látja, Éva, két mondatot kellett csak mondania, és minden megoldódik. Köszönöm szépen Ármini úrnak az Európai Bizottság részéről. Itt ütemterv, holnap szavazunk a bizottságban, és aztán szeptemberben a plenárison. Jó, akkor mindenki nagyon boldog és elégedett. Köszönöm szépen, köszönöm a kedves szavaikat, nagyra értékelem ezt. A következő az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények. Vlaszák úr a jelentéstevő. Legutóbb Vlaszák úr nem tudott itt lenni, biztos emlékeznek rá, úgyhogy most megadom neki a szót. Pánové, pane předsedo, Eh, dovolte mi, abych eh, promluvil k tomuto velice důležitému. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, szeretnék néhány napot, néhány szót mondani erről a nagyon fontos témáról. Ez a téma sok vitára és javaslatra adott okot. Ezt a témát úgy közelítettem meg, hogy bemutassuk a véleményünket a közlekedés szempontjából, és félre raktam a ö, környezetvédelmi kérdéseket, ezt az Enviszak Bizottságnak adtam át. Ö, szeretném, ö, hogyha ö, racionális lenne a bizottsági ö, javaslat, ö, a jelenlegi válság fényében és a az autóipar pénzügyi lehetőségeinek fényében kollégákkal, think tankekkel folytattam megbeszélést, illetve kutatóintézetekkel. Ennek az volt a az árnyék jelentéstevőkről sem szabad megfelelni Riketter Cameron urakat és Wolfsfor asszony a Köszönöm nekik a közreműködést. Azt hiszem ez a megfelelő álláspont, megfelelő eljárás, amikor az álláspontokat kialakítjuk. A fő különbség a véleményünk között az volt, hogy az én megközelítésem ö, racionális, realisztikus ö, volt, ö, míg kollégám ambiciózusabbak akartak lenni. Ez volt az oka a nézeteltéréseknek. Több kompromisszumot sikerült megfogalmazni, amely konszenzust tükröz közöttünk. Remélem, hogy támogatásukra talál ez. Fontos elfogadni ezt a véleményt azért, hogy világos jelzést tudjunk adni az ENVI szakbizottságnak. Nos, mik a kompromisszumok, amelyeket javaslunk itt. Az első az 179 g per kilométeres értékkel kapcsolatos. Szeretnénk 2014-ig kitolni a határidőt és szeretnénk, hogyha rugalmasabb lenne a mechanizmus a szankcióknál, amikor szabadsértés van. Ez az első kompresszió. A második a 135 CO2-es kettes határ. A harmadik pedig a és a 120 euróról 95 euróra, ez megfelel annak az irányelvnek, amely a személyszállító járművekre vonatkozik. Nem szabad így diszkriminálni a járművek között. A negyedik kompromisszum pedig a büntetések bevételének felhasználását illeti, hogyan kell az új technológiába, innovációra fordítani ezt, azért, hogy a védelmi kérdésekben is tudjunk lépni. Az e-kompromisszum nem kapott teljes támogatást minden frakció részéről. Ez a sebesség korlátozással kapcsolatos. Hm, úgy gondolom, hogy ez az elem csak azután vezethető be, hogy volt egy hatástanulmány. Ez a 92 per 6 rendelet módosítása után képzelhető el. Nos, ezek a kompromisszumos javaslatok. Azt javaslom, hogy szavazzunk részenként, és nem pontonként, mert akkor nagyon bonyolult lenne az eljárás. Szeretném még egyszer köszönetet mondani az összes árnyék jelentéstevőnek. Köszönöm szépen önöknek, hogy bizalmat adtak nekem, és elkészíthettem ezt a véleményt. Köszönöm szépen Matthew Brownnak a titkárságról a közreműködését. Még egyszer szeretném aláhúzni azt a tényt, hogy kompromisszumokat próbáltam előállítani. És szeretném elmondani, hogy nem mindegyik felel meg teljesen az én nézetemnek, ezért a szavazáskor néha tartózkodni fog. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vlaszak úr, ezt a jelentést. A következő Rike úr E lppnv Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Lezek úrnak a munkáját, és azt is, hogy kompromisszum kész, hiszen elment addig, hogy olyan kompromisszumokat fogadott el, amelyek csak nagyon szörmentén feleltek meg neki. Azt hiszem, hogy ez záloga a sikernek. Azt hiszem, ez fontos vélemény, fontos határozat, hiszen kihat a környezetvédelemre és az iparra is. Ennek a jelentésnek az a nehézsége, hogy vagy környezeti a megközelítésünk, és akkor a kibocsátást nézzük, és akkor nagyon erősen, hát megkötő jellegű a megközelítésünk, és ez megkötés az iparnak, vagy pedig gazdasági, gazdasági a megközelítésünk, és akkor megpróbáljuk csökkenteni a szigort a, ö, az autóiparral kapcsolatban. Nos, itt nagyon sok módosító volt, 170, és ezek nagyon változatosak voltak a leg legökológikusabbtól a leggazdaságibbig minden megtalálható, minden frakció részéről, az volt a veszély, hogy nem lehet megszavazni a módosítókat, mert nincsen többség mögöttük. Ez katasztrófa lenne, mert akkor nem lenne vélemény. Márpedig a Trans szakbizottságnak a véleménye különösen hasznos. Vagy pedig mindenkinek az ambícióit csökkentenie kell, fel kell vizezni a borát, ahogy a francia mondja ami senkit sem elégítene ki, de hát kompromisszumos megoldás. Ez a kibocsátás csökkenéséhez vezet, tehát környezetvédelmileg jó, másrészt pedig a versenyképességet növelni az ipar szempontjából a válság idején ez nem jelentene különösen nagy nehézséget a gazdaságok számára. Végezetül azt mondanám, hogy a frakciónk az összes kompromisszumos javaslatot javas, támogatja. Még lehet pontosítani a jelentést a szavazás előtt, hát külön szavazás lesz, de remélem, hogy a kompromisszum mögött nagy többség lesz, és így kiegyensúlyozott, elfogadható lesz a véleményünk az ennevi szakbizottság számára. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Köszönöm szépen, most uh, Ajon asszony következik a szocialisták nevében. Köszönöm, köszönetet mondok Vlaszak úrnak és a többi árnyék jelentéstevőnek. Ez egy nagyon fontos vélemény. Az elmúlt hetekben az összes frakció ezzel kapcsolatban egyeztetéseket folytatott, és megpróbáltunk kompromisszumokat elérni, hogy holnap a szavazás jól sikerüljön. A frakcióm számára és a magam számára nagyon fontos az, hogy a hosszú távú célkitűzések nagyra törőek legyenek, gondolok a széndiokszid kibocsátásra. Ezzel kapcsolatban két dolgot emelnék ki. Az egyik a, az lenne, hogy a könnyű haszongépjárművek forgalma növekszik, a másik pedig az lenne, hogy az ezzel kapcsolatos, vagy az innen származó kibocsátás nagyobb mértékben növekszik, mint bármilyen más kibocsátás. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy sikerült kompromisszumot elérnünk, erre utalt Flaszek úr, ezzel két héttel kitoltuk a határidőt, ugye a 135 g per kilométeres határértéket 2022-ig kell elérni. Itt a közlekedési bizottságban lesz majd az első szavazás, a többi bizottság, szakbizottság majd ránk tekint, azt nézi meg, hogy mi hogy szavaztunk úgyhogy annak ellenére, hogy eltérőek voltak a vélemények, és számos aggály fölmerült a gépjárműipar részéről, mégis sikerült kompromisszumot elérni. Fontos az is, hogy a 175 g per, per kilométeres széndiokszid kibocsátásos rövid távú célkitűzést sikerült tartanunk. Talán még egy dolgot említenék. Frakcióm azt szeretné, és ezt mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy maradjon meg a 120 eurós büntetési szint. Nos, ez egy marginális kompenzáció, ezt nem szabad, száz, nem szabad megváltoztatni. A másik pedig a ö, sebesség korlátozással kapcsolatban tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű kérdés. Sok statisztikát olvasunk erről, nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, de hogy a sebesség korlátozást még az könnyű haszonképjárművekre is alkalmazzuk, az egyrésztről nagyban csökkentheti a széndiokszid kibocsátást, másrészt viszont közúti biztonság szempontjából is nagyon fontos. Ezt ne feledjük. Még egyszer köszönet az együttműködésért, és nagyon remélem, hogy jó lesz majd a szavazás végeredménye holnap. Ez is mutatná, hogy foglalkozunk a környezetvédelemmel, illetve hogy a gépjárműipar, amelynek komoly gondjai vannak a válság alatt, vagy a válság miatt, tehát hogy a gépjárműipar is főszereplő a környezetvédelmi kérdésekben. Köszönöm szépen, Fajon asszony! Stört úr következik a liberálisok részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Flaszek úrnak, Flaszek úrnak a munkájáért. Nagyon sokat egyeztetett a kollégákkal nagyon sok gondolatot és ötletet vetett fel, hasonlított össze, és számos módosító javaslat, amelyet ő írt, amelyet ő nyújtott be, ezeket mi tudjuk támogatni. Az Európai Bizottság javaslata időben érkezett. Miután a személygépkocsikkal kapcsolatban már tettünk valamit, itt az ideje, hogy a haszongépjárművekre is áttérjünk. El kell érnünk azt, hogy csökkentsék, vagy csökkentsük az innen származó kibocsátásokat. Az A módosítást támogatni tudjuk. Ez egy nagyon jó módosítás a phasing innel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy az ALDE javaslata hosszú távon meg akarja növe, meg akarja, hosszabbítani akarja az időszakot, amíg elérjük a célt két évvel, ez jó, de közben a célt is szem előtt tartja, ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát az eredeti cél az 2020 volt. Általában tíz éves ciklusokban gondolkodnak a haszongépjármű gyártók, ezért hogyha 2012-től 2022-ig tart ez az időszak, vagy 2022-ben kezdődik az új kibocsátási cél megvalósításával kapcsolatos időszak, az logikus. Ami a szankciókat illeti, nem értünk egyet azzal, hogy csökkentsék ezeket a pénzbüntetéseket, ne legyen ugyanaz a helyzet, mint a személygépkocsik esetében. Amit az Európai Bizottság itt javasolt, azt tartsuk meg. Ami a sebességkorlátozást illeti, ezt nem szabad önkéntesen rendezni, vagy nem lehet a tagállamokra bízni. Nagyon fontos az a belső piac szempontjából, illetve a gyakorlati a gyakorlati megfontolások szempontjából nagyon fontos az, hogy egységes legyen Európában ez. Vagy van sebességkorlátozás, vagy nincs a belső piac egységes legyen. Nem tartom megfelelőnek azt, hogy az egyik tagállam így jár el, a másik úgy, az egyiknél van sebességkorlátozás, a másiknál nincs. Én támogatom a százas módosító javaslatot, és 120 km per órában határoznám meg a, a sebességkorlátozást. Ezt támogatom, nem pedig a kompromisszumot. Örülök annak, hogy a jelentéstevő ezeket a több szintes gépjárműveket gépjárművekkel kapcsolatban úgy rendelkezett, ahogy rendelkezett a jelentésében. Szerintem nem jó az, hogyha, és nem hasznos az, hogyha összekeverjük a különböző gépjármű típusokat. Nem szabad megengedni a poolingot, mert különben a versenyt torzítjuk. Az is világos, hogy világos álláspontot kell képviselnie a közlekedési szakbizottságnak kifelé. Ezzel egy időben tennünk kell valamit a környezetvédelemért, de realistának kell maradnunk, ami az ágazat jövőjét illeti. Főleg a hosszú távú célkitűzésekre gondolok itt a hosszú távú célkitűzések ütemtervét meghosszabbítottuk, ezzel mutatjuk azt, hogy figyelembe vesszük az ágazatnak az aggodalmait, a gépjárműgyártók aggodalmait, és reméljük, hogy a plenárison is követnek bennünket ebben a megfontolásban. A amit a gépjármű ágazat követelt, vagy kért, az sokkal messzebb ment, mint amit végül is a kompromisszumban meghatároztunk. Lehet valaki leteheti a garast az egyik megoldás mellett, más mások mellett, de mégis azt gondolom, hogy ambíciózusak voltunk a 135 grammos célkitűzéssel. Ez egy realisztikus kompromisszum. Köszönöm szépen, most pedig Lichtenberger asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen ahogy el tudják képzelni, nem értek egyet a módosító javaslatokkal. A jelentéstevő eh, elővigyázatosságból meg sem hívta a eh, zöldeket, inkább a fékezők és a szuperfékezők között akart eh, megegyezést elérni, ahelyett, hogy a gyorsabban haladók és az ambiciózusabbak álláspontját meghallgatta volna. Én az egész anyagot sajnos bizonyítéknak tartom arra, hogy a közlekedési bizottság inkább fékezi a környezetvédelmi kérdéseket, nem pedig realisztikusan tekint erre. Az új tanulmányok azt mutatják, hogy a 135 grammot el lehetne érni, először, illetve először a 175 grammot, hogyha egy kicsit visszafogjuk magunkat a könnyű haszongépjárművek hatékonyságát illetően már elég nagy a verseny. Hogyha most emellett azt követeljük, hogy sebességkorlátozásra is készüljön készüljön hatástanulmány, akkor ez az egész már abszurd lesz. Ami az alacsonyabb sebesség mellett az, hogy az alacsonyabb sebesség mellett károsanyag kibocsátást vissza lehet fogni, ezt tudjuk. Ennek pozitív hatása van a környezetre, hogyha a sebességet korlátozzuk. Ezt már eddig is tudtuk. És főleg az ilyen típusú gépjármű, az ilyen gépjármű típusoknál meg kell állapítanunk azt, hogy nagyon nagy nyomás alatt mennek ezek, ezek gyors szállítmányok, amelyek ignorálják teljes mértékben a sebességkorlátozást, a vezető és pihenőidőt, amely gépjármű típusokra az autópályadíjaknál, illetve az úthasználati díjaknál is kedvezmények valósulnak meg, tehát, és ez, ez az ágazat növekszik, bővül a leggyorsabban. Hogyha az teljesen világos, hogy mit lehet elérni technikailag, és hogyha a gépkocsi ágazat azt mondja, hogy ezt nem lehet elérni, akkor ezt végül is teljes, azt is meg lehet érteni, mert hát nekik nem érdekük az, hogy innovációba ruházzanak be, hogy újabb típusú gépjárműveket gyártsanak, de hát nem szabadna figyelmen kívül hagyni azt, hogy, hogy technikailag mi megvalósítható. Nagyon csalódott vagyok ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és a kompromisszumokkal nem tudok egyetérteni. Ami a poolingot illeti, hogy ez a legnagyobb eh, kifogás eh, a gépkocsi ágazat számára, és enne, erre hivatkozva még inkább elhalasztják a, az innovációt, a hatékonyabb gépjárművek fejlesztését, a környezetbarát gépjárművek fejlesztését, hát eh, ez is világos. Helytelennek tartom azt, hogy ennyire egyoldalúan kedvezzünk egy gépjármű típusnak, pedig ezt csináljuk ezzel a jelentéssel, és ezzel a különböző tehergépkocsi típusok közötti versenyt az közúton csak még inkább erősítjük, és kiélezzük, a környezetet ezzel nem védjük, nem teszünk semmit a környezetért, és visszalépünk, visszalépünk, nem érjük el azt, amit el lehetne érni, és már eddig is volt olyan tapasztalatunk, hogy az autóágazat nem fog ön, önmaga saját kezdeményezésére reagálni, nem fog önként új típusú hatékony gépjárműket piacra dobni. Pedig, hogyha nyomás alá helyezzük, akkor hirtelen kiváló ötleteik vannak. Tehát szerintem nem megfelelőek ezek a kompromisszumok, és a sebességkorlátozásnál pedig majd megnézem, hogy mi lesz a szóbeli módosítással hogyha nagyon forgalmas autópályákon közlekednek, ahol sok a dugó, és még ráadásul meg is előzik önöket ilyen gépjárművekkel, ilyen haszongépjárművekkel, hát akkor sok sikert kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedés. Köszönöm, Átadra új úr következik. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövidre fogni, mert a kollégám már sok mindent elmondott. Úgy vélem, hogy nagyon fontos ezt leszögezni, hogy nagyon sok kérdésben sikerült kompromisszumot elérni, És itt lényegi kérdésekről van szó. Ami a kibocsítási értékeket, illetve a határidőket, nagyon fontos az, hogy a megfelelő üzenetet vagy jelzést adjuk. Sterks hasonlóan el kell mondjam azt, hogy frakció szinten mi nem tudunk egyetérteni azzal, hogy a büntetéseket csökkentsük. A bizottságnak nagyon jó javaslatai voltak, ezt szeretnék mi megtartani. Aztán sebességkorlátozás. Úgy vélem, nem lenne feltétlenül okos dolog, hogyha ez önkéntes lenne. Ezzel kapcsolatban született egy kompromisszum, és úgy vélem, hogy mindenre európai jogszabály szükséges, európai szintű, nem pedig tagállami hatáskörbe kell ezt utalni. Itt arról van szó, hogy technikai szabványokat szabjunk meg, tehát mindenképpen olyan szabványokat kell megszabni, amelyek technikailag elérhetőek természetesen környezetvédelmi vagy környezeti szempontokat is figyelembe kell venni. A tanulmányok szerint, hogyha csökkenne a sebesség határ, akkor az kibocsátási, szindioxid kibocsátási csökkenéssel is járna, illetve ez mindenképpen javítaná a közúti biztonságot is. Az emberek szeretik a lehető legjobban kihasználni autójukat, de erre nem feltétlenül van mindig szükség. ha mindezen szempontokat megvizsgáljuk, akkor elmondható tehát, hogy technikai szabványokra van szükség. Tehát ezt sokkal jobban meg kell vizsgálni, világos jelzéseket kell küldeni innen. Eszner asszony következik, vagy az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden szeretnék hozzászólni, hiszen Sterks úr a liberálisok nevében már hozzászólt, ezt támogatni tudom. Nehéz volt, és ezt láttuk, nehéz volt a megfelelő egyensúlyt megtalálni egyrészt a környezetvédelmi célok között, amelyeket szeretnénk elérni, ez világos, tudjuk, hogy a közlekedés nagyban károsítja a környezetet, másrészt pedig látnunk kell azt is, hogy az autóágazat ugyan reagálni tud, de ő magától ezt nem biztos, hogy megteszi alacsonyabb kibocsátás érdekében, úgyhogy ezek a kompromisszumok szerintem jók. Szerintem igen és Lichtenberger asszony ellenében én azt mondanám, hogy ez világosra teszi azt, hogy a közlekedési bizottság komolyan veszi ezt a kérdést. Olyan kompromisszumot találtunk szerintem, amely lehetővé teszi az együttműködést a két cél között, és pragmatikusan is végrehajtható. Ami a sebesség korlátozást illeti, hát én olyan országból érkeztem, ahonnan, ahol nincsen sebességkorlátozás, úgyhogy nyilván önök is tudják, hogy nálunk nagyon nehéz egyetérteni kezdeni a sebességkorlátozás bevezetésével, ez nem könnyű. Itt a kompromisszum hozzám közelebb áll, mint a módosító javaslat, de mégis egy dolgot szeretnék elmondani. A környezet szempontjából nagyon fontos az, amit Anna Jensen jelentésével kapcsolatban felvetettünk már, az intelligens közlekedési formákról van itt szó. Nagyon sokat lehet tenni annak érdekében, hogy, hogy a forgalom torlódást megszüntessük, hogy elkerüljük a dugókat, hogy, hogy folyamatosabbá tegyük a közlekedést. Nagyon fontosnak látom, hogy a közlekedési bizottság a környezetvédelem mellett szálljon sikra. Köszönöm. Kún úr következik. Flászek úrnak én is szeretnék köszönetet mondani, hogy a módosító, a kompromisszumos javaslatokkal végül is egy kezelhető irányelvet készített, vagy jelentést készített, legalábbis a mi szempontunkból kezelhető a dolog, de ne, ne felejtsük el azt, hogy az összes könnyű haszongépjármű kétharmada, a KKV-k mm, KKV-k mm, tulajdona, és nagyon sokan vannak, akik például egyéni vállalkozók, és ilyen gépjárművekkel járnak, és nagyon kevés az olyan gépjármű, amely logisztikai cégeké és a just-in-time szállítást mm, végzi. Most tíz éves általában, tíz éves életciklusban gondolkodnak a gépjármű gyártók. Na most, ha egy új generációs motort akarunk kifejleszteni, ez a tíz évre szükség van. És ez a tíz év, ez tulajdonképpen megfelel a KKV érdekeiknek is, mert ezzel van idejük arra, hogy a beruházást előkészítsék az azért nem működne, hogyha egyik napról a másikra próbálnánk ezt bevezetni. Nem mondhatjuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra ennyi meg ennyi károsanyag kibocsátást kell megszüntetni vagy csökkenteni. Ezért ez nagyon fontos ez az ütemterv. Egy olyan névóról indulunk, amely 100 kilométerenként 202 grammot tesz ki a haszon járműveknél, és 2014-re 175 g-ra jutunk. Tehát ez azt jelenti, hogy egy liter üzemanyag 22 g széndiokszid kibocsátást okoz 100 kilométeren. Ki lehet tehát számolni az értékeket? 2014-re gyakorlatilag kb. 8 literes üzemanyag fogyasztáshoz fogunk elérni a fejlesztésben. 2022-re pedig 6 literes átlagos fogyasztást fognak elérni a fejlesztők. Hogyha ezt át kiszámoljuk, hogy mennyi széndiokszid kibocsátást lehet itt ö, csökkenteni, vagy megtakarítani, az már egy nagyon nagy előrelépés. És ezt mindenképpen jónak tartom, jogosnak tartom. Felmerül egy kérdés, amelyet a mérnököknek kell megválaszolniuk, mégpedig az, hogy a jövőben a, mi lesz a helyzet ezekkel a gépjárművekkel, hogyha nagyobb nyomás alatt haladnak, ami a filtert illeti, a, a különböző szűrő, szűrőket és szűrőberendezéseket a gépjárműveken. A filtereket illeti, a jövőben, hogyha ha nagyobb mennyiséget szállítanak, nagyobb tömeget szállítanak, és nagyobb nyomás alatt mennek, járnak ezek a gépjárművek, akkor vajon nagyobb üzemanyag felhasználással is kell számolnunk ez a kérdése. Köszönöm szépen, Tika asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy elmondom, a 2007-es év végén az energia klímaváltozás alkot elfogadták, és ennek a fő célja az volt, hogy világos célokat állapítson meg a kibocsátás korlátozásában az ipar területén, például a kibocsátás kereskedelemben és más területeken is, nem csak az ETS-ben, mint például a lakóhely, illetve a közlekedés területén. Az a tény, hogy az EU már világos kötelezettséget vállalt, világos határidővel, 2020-szal. Ez realitás, és ez kell legyen a kiinduló pontunk, ami a kompromisszumos módosítókat illeti. Azt hiszem fontos ezt a szöveget elemezni. Egyrészt a kínálat szempontjából, hogyan javítsuk a könnyű haszonjárműveket, de ne felejtsük el a keresletet sem. Ezért nyújtottam be olyan módosítót, amely azt kéri, hogy pénzügyi támogatást kapjanak azok, akik a régi járművet lecserélik új járművre, amely kevésbé szennyez, és jobban megfelel ennek a szövegnek a céljainak, ami a kínálatot illeti javítani kell a könnyű haszonjárműveket technológiai szempontból, hogy kisebb legyen a szennyezőanyagok kibocsátása. A gyártók azt mondják, hogy 7 évre van szükségük. Attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdenek tervezni, addig, amíg a gyártás megkezdődik. Két év a tervezés fázisára, a dizájnra, és öt év a ö, termelésig, amíg a piacra jut az illető jármű. Nos, azt hiszem, meg kell állapítani szakaszokat, és így tudjuk elérni ezt a célt. Ezek ambiciózus célok, el is kell érni ezeket. Személy szerint nem gondolom úgy, hogy a magas bírság motiváló a gyártók számára. Úgy gondolom az Európai Parlament és az európai intézmények általában koherens magatartást kell tanúsítsanak meg kell feleljenek annak a jogszabálynak, amely már lé jogszabályrendszernek, amely létezik és szabályozza a járműveket. Remélem, hogy az az eredmény, amelyre jutunk, lehetővé teszi, hogy csökkentsük a szennyezőanyagok kibocsátását a lehető leghamarabb. A célt mindenképpen el kell érni azzal fejezném be, hogy fontos véleményem szerint pénzügyi támogatást adni a kereslet növelésére. Mert hiába van ambiciózus célunk, ha nem stimuláljuk a keresletet az ilyen kevésbé szennyező járművek iránt, akkor az irányelv nem érheti el a célját. Szeretnénk gratulálni a ö, jelentéstevőnek, árnyék jelentéstevőknek. Nem könnyű szöveg, de biztos vagyok, hogy nagyon jó lesz az eredmény. Súr, köszönöm szépen, elnök úr. Nem egyszerű a téma. Két fontos aspektusról van szó, amelyeket nem könnyű megítélni. Az egyik a technológia. Hát olyan információkat kapunk, amelyek nagyon különbözőek lehetnek. Nekem az a véleményem, hogy a jelentéstevő és az árnyék nek sikerült jó középutat, arany középutat találni. Ami a technológiát illeti, világos meghatározásokkal kell elindulni, világos célokat kell meghatározni, hogyha azt mondjuk, hogy a célt el kell érni, akkor nagyon gyorsan elérték a célt. Ha azt mondtuk, hogy el lehet érni, vagy ajánlatos, akkor senki nem csinált semmit a cél elérése érdekében. Tehát ha kényszerítjük rá az iparágat, akkor gyorsabban elérik a célokat, mint amilyen gyorsan mi itt határ döntést tudunk hozni. Másodszor pedig meg kell állapodni arról, hogy mi a politikai cél. Nagyon sokat beszélünk itt a könnyű haszongépjárművekről, a tehergépjárművekről, e, de közben a valódi e, bűnösök, hogy úgy mondjam idézőjelben, a személygépjárművek, mert ezek adják a tömeget. Itt, e, hogyha megnézzük hogy menny, melyik gépjármű típusból mennyi megy az utakon, hát akkor a szép, személygépjárműveket kellene elővenni, mert itt lehet a legnagyobb előrelépést elérni. Kérdés, hogy van -e erre politikai szándék. Ugyanez érvényes a e, sebességkorlátozásra is. Mindenki tudja, hogy ha lassabban megyünk, akkor kevesebb balesetet okozunk, és csökken a fogyasztás. És szinte minden országban van sebességkorlátozás, néhány kivételével és most technikailag kellene megoldanunk a, ezeknek az országok politikai problémáját, hogy tehát technikailag mér, mérnöki teljesítményként beépítünk a haszongépjárművekbe egy sebességkorlátozót, hogy ne lehessen fizikailag gyorsabban menni, azért, mert ezekben az országokban politikai szándék nincs meg arra, hogy csökkentsék a sebességet, vagy korlátozzák a sebességet. Hát, sebességet. Hát nézzenek körül ezek az országok is, hogy mennyi a baleset, mennyi a kibocsátás, stb. Én is nagyon érdekesnek tartom ezeket a a brosúrákat, amelyekben a különböző szép új autókat mutatják be, de tényleg kell 500 lóerős autót, építeni? Ez tényleg szükséges? Tényleg ilyen gyorsan kell hala, menni? Tényleg fontos ez a sebesség? Nem kellene egy kicsit fordítva irányítani a reklámot? Nem kellene egy kicsit befolyásolni a reklámot politikailag is úgy, hogy azt mondani, hogy az a cool, aki egy kicsit lassabban halad, lassabban megy az utakon, nem megy olyan gyorsan, kevesebbet bocsát ki? kevesebb káros anyagot? Nem kellene ebből az old, erről az oldalról megközelíteni a kérdést? Hát lehet, hogy ez egy nagy feladat, de el kellene kezdeni. És nagyon fontos a jó szándék. Azt gondolom, hogy hosszú távon nagyon fontos a kis és középvállalkozások számára is nagyon fontos a tiszta gépjárműveknek a gyártása, és Európa, mint újító, mint technológiai újító, és ezen a területen hát előre tehet szert. Például Kínával szemben, mint tiszta régió és tiszta mm, gépjárműveket gyártó terület. Köszönöm szépen! Three more speakers on there. Hárman kértek szót, mielőtt a bizottság kapna szót. Uh, Thank you, Chairman. I just got... Köszönöm szépen, elnök úr. lengyel hangot hallottam az angol csatornán. Mindenképp szeretnék hozzászólni. Az elvekkel sokat foglalkozunk, mint ahogy szoktuk a szakbizottságban, és között a gyakorlattal. Tikau asszony nagyon helyesen szólt. Mi érhető el, és mikor érhető el? Ez a lényegi kérdés. És mi a kereslet? Mert ez hozza a megoldást. Teljesen egyetértek Vlaszek úr módosítóival ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik számomra, hogy veszély van. Eltávolodunk a valóságtól. Ahogy Tika asszony mondta, hét év kell az új járműhöz, a tervezéstől a gyártásig. Tudnunk kell, hogy ezzel nem tudunk segíteni. Fizikailag ez így működik. Tehát legyünk reálisak. Mikor mit akarunk elérni? Azért akartam mindenképp hozzászólni, mert vannak ilyen érintőleges kérdések, mint például a ö, sebességkorlátozás. Tudomásom szerint, elnök úr, egyes területeken már van ilyen sebességkorlátozás, de kis haszonyárművekre, könnyű haszonyárművekre ezt nem kell alkalmazni, mert előzhetnek az autópályán, és nem tudnak azonban rövid távon felgyorsulni és ez éppen, hogy több balesetet okozna, mint kevesebbet. Tehát a e ö, nem támogatnám. Az intelligens rendszerekkel kapcsolatban nem tudom, hogy az M 42-esen járta az elnök úr Birmingham környéki pályán. Ő tegnap 60 mérföld volt a kiló a korlátozás, és önkényesen nem volt itt semmi oka ennek nagyon drága megoldást javasolnak. Ezért azt javaslom, hogy a, térjünk vissza a valósághoz, nézzük meg, hogy mit tud gyártani az ipar, és mikor. Ebből induljunk ki. Köszönöm. Thank you. I was on the... Köszönöm A múlt héten az M6-oson voltam, és nagyon nehéz volt valóban a közlekedés a fizetős M6-os javasolhatom? Nem, mert Cardiffba az nem megy. Igen, szó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék egy érteni Beben úrral azzal kapcsolatban, hogy milyen kiegészítéseket kaphat a jelentéstevő. Tehát egyrészt van a környezet, másrészt a kereskedelem. Ne veszítsük el a piacot. Már sokat veszítünk Kínával, veszítettünk Kínával szemben, ami a válságot illeti. Sok gyártó bezárhatja kapuit, hogyha túlságosan sok a korlátozás a kompromisszumok nem biztos, hogy a pontos egyensúlyt célozták meg, ami a 22 ezerről 25 ezerre való növelés szerintem évente jó. A bírság csökkentése szintén tetszésemmel találkozik amikor a bírságot tényleg alkalmazzák, akkor az tényleg hatásos. Még valami, amit szeretnék tudni ezzel a célral kapcsolatban. Ki fogja ezt megvalósítani? ugyanis ezt végre kell hajtani, hogyan fog ez történni. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék Tikau asszonynal egyetérteni, azzal kapcsolatban, hogy ki kell vonni a régi járműveket a forgalomból. Ez Írországra is vonatkozik. A olyan rendszert valósítunk meg, amivel kivontuk a régi járműveket, és ez nagyon hatékony volt. Ami a kompromisszumokat illeti, azt hiszem, hogy sok tárgyalás kellett a jelentéstevő részéről, és ehhez szeretnék gratulálni. Köszönöm szépen, Higgaszul, Alexander úr. Alexander asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem terveztem hozzászólni, hiszen mindannyian mindannyian kaptunk, mindannyiunkat megkerestek az ipar részéről, hogy mire kell jobban odafigyelni. Nos, a sebességkorlátozók témája készített arra, hogy mégis hozzászóljak. Nem csak a mi szakbizottságunk, hanem mások is foglalkoznak ezzel. Nagyon komos, komoly és akár szenvedélyes vita folyik ezzel kapcsolatban. Olyan öm, tagállamok is, amelyek történelmileg nem támogatják a sebességkorlátozókat, azok is ezen a területen előre mozdulhatnak, tehát elképzelhető, hogy mégis támogatják ezt a közúti biztonság szempontjából fontos ez, és hogyha valaki ezt eddig a közúti biztonság szempontjából nem tette meg, akkor most alkalma van arra, hogy a környezetvédelem miatt ezt mégis megfontolja. Természetesen nagyon fontos az, hogy a technológia fejlődik. Én is a sebesség korlátozók mellett vagyok tehát, hiszen ez egyfajta plusz a technológiai fejlesztés szempontjából, és ez mindenki pozitívum. Ami az előre menetelt jelenti, mindenképp el kell azon gondolkodni, hogy, hogy mit jelent ez a valóságban, hogy itt az autópályán ilyen könnyű haszon gépjárművel fognak minket megelőzni. Képzeljük ezt el, támogatom ezt az elképzelést a sebességkorlátozókkal kapcsolatban. Még egy dolog, hogyha a kompromisszum életképes, akkor ezt támogassuk, illetve a sérülékeny vagy sebezhető utasokkal kapcsolatos kérdések esetében, nos, nem mindig egyezik ez, ebben a véleményünk az iparral, Kérdésem a bizottsághoz, hogy ebben a kérdésben nem esünk el túlzott pragmatizmusba. Mások sokkal inkább a környezetvédelmi szempontokra figyelnek oda, illetve a sebességkorlátozókra. Jó lenne, hogyha az európai ö, iparral ö, kicsit pragmatikus, pragmatikusabbak lennénk. Ezzel kapcsolatban kérem, kérdezem tehát a bizottság és a jelentéstevő véleményét, tehát hogy az ipar is részese ennek a kompromisszumnak, vagy mi lesz ennek a sors. Elnök, Szálánici úr következik a bizottság részéről, vagyis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok. Egy általános jellegű megjegyzéssel kezdeném. A bizottság javaslata az új könnyű haszongépjárműkre vonatkozó kibocsátási körülmények témájában tanulmányok végeredménye. Hosszú távú és rövid távú célkütőzéseket fogalmaztuk meg, amelyek megvalósíthatóak. Úgy gondolunk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy az 1990-es szintekhez képest csökkentsük az Európai Unióban az üvegház kibocsát, az, az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását. A 2020-as hosszú távú, illetve a 165 g-os rövid távú célkütőzések megfelelnek ezeknek az elképzelésnek. Ami a kompromisszumok, módosítást, illetve célkompromisszumos módosítást, hadd mondjam el, hogy a 95 euró per grammos költség nem felelne meg az innovációs elképzelésekkel, úgyhogy ez az egyes célkitűzésnek nem felel meg. Sebességkorlátozók, azt hiszem ez, ez a legvitatottabb módosítás a mai napon. Nos, ezzel kapcsolatban nagyon fontos megnézni azt, hogy, hogy a javasolt módosítás életképes-e. Jelenleg nem világos az, hogy honnan, hogy mi is az eredete a 3 g per 10 kilométeres adatnak, ezt még mindenképpen igazolni kell tanulmányokon keresztül. Ez még nem történt, megvárjuk tehát a magyarázatot. Köszönöm. Thank you. Mr. Vlasak, is there any... Köszönöm szépen, Vlasak úr, kiegészíteni ezt valamivel. Igen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagyon sok érdekes érv hangzott el a mai napban. Mindenkinek vannak arról elképzelései, hogy mely érvek relevánsak, és melyek nem. Visszatérnék ahhoz, amit már a bevezetőmben elmondtam. A közlekedési szakbizottság véleménye mindenképp kell, hogy tükrözze a közlekedési szempontokat, technikai szempontokat. Utána következik majd a Környezetvédelmi Bizottság véleménye. Ők a kibocsátásra kapcsolatos dolgokban főszakértők. ellenvélemények szeretnék hangot adni. A kompromisszum megalakításával vagy kialakításával kapcsolatban sok érv hangzott el, de nem értek egyet azzal, ami itt elhangzott, hogy szakbizottságunk kerék kötője az előrehaladásnak és az innovációnak. Aztán sebességkorlátozók. Ezzel kapcsolatban nem kívántam el, korábban részletekbe menni, de nagyon sok tanulmány létezik különböző technikai részletekről, a előzésről, a közlekedés lelassításáról, illetve arról, hogy a tagállamokban milyen jogszabályok, különböző jogszabályok léteznek, és a költségeket is megvizsgálták a tanulmányok. Kérdés, hogy az összes új haszon gépjárműve kell-e ilyen sebességkorlátozót építeni, és mi a helyzet a régiekkel? Hogyha azokat is felszerelik ilyennel, az pénzbe kerül. Én nem magukat a sebességkorlátozókat ellenzem, hanem azt gondolom, hogy, mindezt a, hogy ezt a kérdést egy másik jelentésben kéne megvizsgálni. A használt gépjárművekről szóló jelentésben, hiszen itt gyakorlatilag ez csak egy plusz kérdésként kezeljük, nem a kérdés lényegét jelenti. Ezt köszönöm szépen, és jelenleg jól zajlik holnap a vicc szavazás. Köszönöm szépen, Flaszak úr, teljes mértékben egyetértek. Nem gondolom, hogy a mi Bizottságunk itt fékezni a környezetvédelmi célek elérését, de azt se gondolom, hogy túl sokat beszélünk az elvekről, és nem cselekszünk. Az ütemterv a következő. Holnap szavazunk szakbizottságban, aztán a az MV-ben szeptemberben, és novemberben a plenárison. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt a vitában, és következik az eszmecsere a bizottsággal a testszkennerekről. Tudom, hogy Rojta úr itt van, mm, kérjük őt, hogy fáradjon be. És azt kértük a Libe bizottsági tagoktól, hogy ők is nyugodtan jöjjenek el, és vegyenek részt. Úgy látszik, hogy mindenki szeretne hozzászólni, rákerülne a hozzászólók listájára, de kérem nyugodtan tegyék le a kezüket, és majd, hogyha megkezdődött a vita, akkor lehet jelentkezni. Vice President as well. Okay, so the... Köszönöm szépen. Akkor aki szeretne hozzászólni majd, az jelentkezzen, legyen szíves, és most jelezze a titkárságnak, hogy szeretne hozzászólni. Egy óránk van hogyha 65-en szeretnének hozzászólni, akkor ahhoz nem kell agysebésznek lenni, hogy kiszámolják, hogy nem mindenkire jut még egy perc sem, és ráadásul még az bizottság képviselőjének is elég lehetőséget kell adnunk. Tessék, meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Legutoljára, amikor itt voltam, e, és a testszkennerekről beszéltünk, az január végén volt. Január végén azt ígértem az Európai Bizottság nevében, hogy március-április környékén beszámolok a fejleményekről. Hát elnézést, mert már június 15-e van, ugye? Eh, de azt gondolom, hogy hogy önök is tudják, hogy eh, hát végül is homokszem került a gépezetbe, vagy inkább hamuszem a vulkán kitörésével. Nos, a jelentés Galász eh, alelnök úr jelentésével kapcsolatban szeretnék beszámolni. Nagyon jó az időzítés, ugyanis ő szerette volna hogyha önök megkapják ezt a beszámolót, mielőtt Kalász úr a közlekedési miniszterekkel ezt megbeszéli csütörtökön. Nos, tehát van egy biztonsági rendelet, amelyet együtt dolgoztunk ki ez a 300-308-as rendelet, ami pedig a végrehajtási rendelkezéseket illeti, ezek 2008-ban készültek el, 2008 második felében. És ez, ezzel gyakorlatilag felmutatták a sárgalapot nekünk, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a biztonságot 100%-ig garantáljuk a repülőtereken. Egy dologban nem voltunk biztosak a testszkennerekben, és ezért ezt kivettük az anyagból, és megígértük, hogy visszatérünk majd egy jelentéssel. Ez a jelentés elkészült. A jelentés figyelembe veszi, figyelembe veszi bizonyos szerencsétlen fejleményeket is, amelyekre most itt nem szeretnék kitérni, hiszen ezeket már megbeszéltük a terrorizmus mm, kapcsolatos kihívásokat és egyebeket. Mi a helyzet, a tényszerű helyzet? Hát ez a következő. Vannak olyan tagállamok, amelyek már kezdik fölállítani ezeket, Finnország, Egyesült Királyság, Hollandia, Franciaország, Olaszország, illetve Olaszország most gondolkodik rajta, hogy fölállítsa ezeket a szkennereket. A Európai Unión kívül is, az USA-ban, Kanadában is elkezdték már ezeket a szkennereket felállítani. Ebben most nem fogok belemenni, mert ezt elolvashatják a jelentésben. Az első kérdés tehát az, hogy ez jogszerű-e. A következő a válasz a jelenlegi szabályzás szerint igen, ugyanis kiegészítő eszközöket lehet használni, hogyha szigorúbb biztonsági ellenőrzést akar egy-egy ország e, elvégezni, illetve akkor, hogyha kísérleti projektet vezet be, tehát tesztelni akar egy bizonyos eszközt. A biztonsági szkennerek felállítása tehát az Európai Unióban is jogszerű a jelenlegi szabályozás szerint. A kérdés a következő, akarjuk-e, hogy a jelenlegi formájában folytatódjon ez a gyakorlat, mely szerint tehát minden tagállam a saját mm, jogszabályait alkalmazza, vagy a saját szabályait a szkennerek felállításával kapcsolatban, és azt is meg akartuk kérdezni, hogy az egyablakos biztonság megvalósulhat-e. A jelentés mm, egy többé-kevésbé részletes és kielégítő jelentés, és ezzel választ kaphatunk az első és kulcsfontosságú kérdésekre, amelyeket a képviselők is feltettek. Hatékony-e tehát ez a ezek a szkennerek hatékonyak-e, egészségre károsak-e, az emberi jogokat tiszteletben tartják-e, és a költséghatékonyság elemzés kérdésére is talán választ adnak hogy nincs sok értelme most a részletekről beszélni, úgyhogy csak röviden. Ami a hatékonyságot, hatásosságot illeti, a jelentés felmutatja azt, hogy sok tagállam és az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy a biztonsági szkennerek az új technológiás biztonsági szkennerek hatékony eszközök lehetnek arra, hogy a robbanóanyagokat feltárjuk, amelyek nem fémből készültek, és amelyeket a testükön viselnek az emberek. Nem százszázalékos garanciát jelent ez, ezt világosan el kell mondani, de a biztonságot minden esetre növeli. Négy különböző technológiát vizsgáltunk meg, amelyek a piacon vannak jelen pillanatban legyen szó, hát, ami a biztonsági szkennereket illeti. PISF microwave, active microwave, aztán röntgen és röntgen felvétel készítő szkennerek, mikrohullámmal működő szkennerek, ezek a technológiák vannak a piacon. A röntgen felvételt készítő szkennerek eh, nem kerülnek felállításra, vagy kerültek felállításra az Európai Unióban. Ami az emberi jogokat illeti, ez egy nagy kérdés volt másfél éve, és arra jutottunk, hogy vannak olyan eh, technológiák a piacon, amelyek olyan helyzetet teremtenek, amelyekben Az emberjogi kérdés hát felmerül, de az emberi méltóság védelme megvalósulhat. A család védelme, az emberi méltóság védelme és egyéb emberi jogi kérdések felmerültek a témával kapcsolatban. A kérdés az, hogy milyen körülmények között állítják föl, vagy használják ezt a technológiát, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy az emberi jogokat ne sértse a technológia alkalmazása. A harmadik pont, illetve a negyedik pont, amelyet vizsgálunk, a költséghatékonyság, költséghaszon elv kérdése, hát ez egy nagyon nehéz elemzés eredménye. De világos bizonyíték van arra, hogy még akár a költségek, hosszú távon a költségek csökkentéséhez is, vagy összességében a költségek csökkentéséhez is hozzájárulhat ennek a technológiának az alkalmazása. Kérdés az az, hogy most hogyan járjunk el. Először is szeretnék világosan fogalmazni. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy ez a technológia az Európai Unióban kezd elterjedni közös szabályok nélkül. A kérdés tehát az, hogy nem kellene-e Európai Uniós szinten bizonyos szabályokban megállapodni, amelyek az egészségre vonatkoznak, az utasok egészségére, illetve a reptéri alkalmazottak egészségére nem kellene e közös szabályokat elfogadni annak érdekében, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása megvalósuljon. És a 300 per 208-as rendelet keretében hajtanánk ezt végre, mert az egyéb kérdéseket már szabályoztuk, legyen szó a kutyákról, a fém detektorokról tehát a biztonsági ellenőrzést végző kutyákról, a reptereken és a fémdetektorokról. Nos, összességében ez a szkenner felállítás ez opció lenne a tagállamok számára, több eszköz közül választhatnának. Különböző eszközök vannak, biztonsági eszközök vannak, és ez lenne az egyik. Nem azt mondaná a végrehajtási rendelet, hogy használni kell a, de- a szkennereket. A másik kérdés az az, hogyha egy tagállam használja ezt a szkennert, ha él az opcióval, Ezzel kapcsolatban el kell mondani, hogy az Európai Bizottság nem, tett, nem tesz ajánlást ezzel kapcsolatban, mert tisztában vagyunk a helyzet politikai kényességével. Az Európai Bizottság tehát meghallgatja a parlament és a tagállamok véleményét. A jelentés alapján folytatott vitát is meghallgatja, és ez alapján bizonyos formális végrehajtási rendelkezéssel állnánk elő. De mindezt csak egy részletes hatástanulmány elkészítése után. Elnök úr, próbáltam rövidre fogni, és várom a e, kérdéseket. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok, hogy e, röviden e, fogalmazott, mert sok a kérdés. Azt hiszem nem kell csalódni. 15-en jelentkeztek a vitára, lezárom a hozzászólók listáját és szigorú ütemterv lesz. Sorolom a neveket. I have Mrs. Lichtenberger, I have Mrs. Foster, uh, I have um, Miss, Mrs. Ludford, Mr. Van Orden, Mr. de Grandes Pasquale, uh, um, Mr. Lightfried, Mr. Ugias, Mr Van Dalen, Mr Zasada, Mr Bradbourne, Mrs Ayala Sender. I'm going to suggest that we close... Azt javaslom, hogy a ö, hozzászólók listáját lezárjuk, ha valaki kér szót ö, most jelezze, később nem lehet, rendben, Tikau asszony. Rendben elfogadva, Bakucs kolléga Riké úr hatos számú elárverezve. Nos, ezek után most már ne tegyék fel a kezüket, mert nem lehet két perc per hozzászóló Gross úrral kezdjük. Nem. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bevezetőt. Röviden, én azt gondolom, hogy nagyon fontos hogy a biztonságot lehet javítani, de nem lehet száz százalékig garantálni, és ezzel a második kérdést is megvala, megval, megválaszoltuk, hogy kötelezően bevezessük-e a szkennereket Európában mindenhol, szerintem nem, de hogyha bevezetjük Európában egyes országokban, akkor ezek közös kritériumoknak feleljenek meg. Az Európai Bizottság tud -e nekünk már technikai technikai részleteket adni, Ó, ami az egészséget illeti, például, hogy milyen hatása van az egészségre a e, szkennerekre, szkennereknek, illetve ami az adatvédelmet illeti, az adatokat kik tárolják, hol tárolják, ezzel kapcsolatban milyen szabályoknak felelnek meg. A harmadszor a teszkennerekkel kapcsolatban a vita során úgy látszik, hogy elfelejtjük a folyadékok problémáját, és ezt a témát még mindig nem sikerült megoldani. Nem lenne jó, hogyha egyik témáról átkerülünk, áttérünk a másikra, és az elsőt nem oldjuk meg. Azt hiszem, hogy ezt közös csomagban kellene megvalósítani. Harmadszor nemzetközi szinten hol látja, hogy látja a megoldást? Nem lehet az, hogy ö, nemzetközi szinten olyan helyzet alakulhat ki, hogy attól függően, hogy egy repülőtér hogyan reagál attól függően előfordulhat-e, hogy esetleg visszaélésekre kerül sor e, reptereken, és e, nem megfelelően bánnak a, az utasokkal. Köszönöm szépen, Alkadraui úr! Vegyen példát az előtte szólóról. Köszönöm szépen a bevezetést. Az általános következtetés a dokumentumból az hogy európai megközelítés, harmonizált megközelítés ajánlatos, és ezzel teljesen egyetértek. Egyes tagállamok nem vártak, kezdeményezést tettek. Az derül ki a dokumentumból, hogy ezt e, csak időlegesen lehet megtenni a tesztek részén, kísérletek révén, tehát 30 hónap szükséges, e, vagy e, kiegészítő intézkedések. Ez a jelenlegi eh, biztonsági intézkedéseket nem válthatja fel, csak ki eh, egészítheti. A 30 hónap után, így hangzik a kérdésem, lesz -e olyan eljárás, amely, hogy is fogalmazzak, arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tartsák be a szabályokat, és állítsák le a teszteket. Második fontos dolog számunkra pedig az, hogy ezt az ügyet a biztonságügyek finanszírozásától nem tudjuk elvágni. Van olyan tagállam, amely tovább megy a biztonság terén, de ők kell kifizessék maguknak a számlát. Nem szeretnék előre szaladni egy ilyen európai szabályozással kapcsolatban nem lehet ezt ráerőszakolni a tagállamokra, nem lehet minden repülőtéren a legszigorúbbat megkövetelni, hanem technikai, műszaki specifikáció szükséges. Legyen joga az embereknek, hogy ne menjenek át a testszkenneren. Köszönöm szépen. Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos érv van a szkennerek mellett. Vannak olyan menedzserek, akik nem akarnak túl sokáig várni, gyorsan át akarnak menni a biztonsági ellenőrzésen, nem akarják, hogy megmotozzák őket, gyorsabban átjuthatnak, tehát nagyon, tehát felgyorsíthatjuk a, a teszkennerekkel, a folyadékszkennerekkel az ellenőrzést. Vannak olyan tagállamok, amelyek már használják ezeket a szkennereket, és nem sok értelme van szerintem, Elkedrai úrral egyetértek, mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, de Európán belül, tehát nincsenek sok értelme, hogyha mindenki azt csinál, amit akar, Európán Európában az egységes égbolt elvét akarjuk elérni, akkor jó lenne, hogy egységesen szabályoznánk. Aztán emellett persze ezekkel a szkennerekkel az egészségre való káros hatások nélkül csak azt látjuk, hogy a testükön mit viselnek az emberek, azt nem, hogy a testükben mit viselnek, ezt csak röngennel lehet vizsgálni, ez pedig káros hatással van az egészségre. Az Egyesült Államokban, eh, de amit láttunk a delegációs utazáson, hát ezt nem akarjuk mi itt Európában bevezetni. Magasak a költségek, ki fizeti ezt ki, a tagállamok fizetik. Aztán a a kibővített eh, csomagszkennerekkel eh, egyes repülőtereket akár át is kellene építeni. Aztán Nagy-Britanniában ugye voltak bizonyos megkötések, egyes embereket nem engedtek beszállni a repülőgépbe, mert nem akartak átmenni a teszkenneren. Aztán fel kell tennünk a kérdést, hogy tényleg hasznos-e ez a beruházás, megéri-e? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lichtenberger asszony. Ja, herzlichen Dank für die Köszönöm szépen a rövid bevezetést. De lenne egy két kérdésem, amelyeket szeretnék feltenni. Az egyik az egészségre való hatás. Van-e ezzel kapcsolatban tanulmány? Mi a helyzet? Mi az eredmény? Röntgent nem akarjuk alkalmazni, ez azt hiszem teljesen világos, de ez nem elegendő magában. Még emellett egy kicsit óvatos lennék, ami a költség haszonelemzést illeti. Először is nagyon sok repülőteret át kellene építeni, ez világos, ez is pénzbe kerül, ezt is hozzá kell számítani a költségekhez. Másodszor, ugye nem fogjuk megspórolni a munkatársakat, mert nagyon sok határeset lesz, amelyet külön ki kell vizsgálni, és akkor még több munkatársra lesz szükség. Harmadszor grossúrral egyetértek, a teljes csomagot egységesen kell vizsgálni például a folyadékokkal kapcsolatban, itt is, a folyadékszkenerekkel kapcsolatban is átépítésekre lesz szükség, és ezek az egész ellenőrzések, ezek le fogják lassítani a, az utasok beszállását olyan normárok, normákat szeretnék, amelyek az adatvédelemben, az egészségvédelemben, az emberi méltóság védelmében bizonyos határokat szabnak meg az technológia alkalmazására, de nem értek egyet azzal, hogy automatikusan kényszerítő hatállyal írjuk elé, elő ennek a technológiának az alkalmazását, ugyanis még mindig nem teljesen világos, hogy ez valóban javít-e a biztonsági helyzeten az, önök, az ön jelentéséből nem látom azt, hogy nem tudom kiolvasni azt, hogy az adatvédelmi és egyéb megfontolásainkra, vagy aggodalmainkra sikerül-e választ adni. Köszönöm szépen, Foster asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak. Jó a megközelítésük, ha már vannak kérdőjelek. Azt hiszem elvben ellene lehetünk a szigorúbb ellenőrzésnek. Azt hiszem, hogy a, az ellenzék itt gazdasági megfontolásokat sorolta, és az egyetértetünk. Nos, hogy méltányos legyek. Az a felszerelés, amit most használnak, nem sugározhat, nem vehet fel képeket, azt hiszem, hogy a többi eszköz csak kiegészítésként használható. Nem lehet teljes test, motozást végezni, akkor, amikor például megvannak az orvosi igazolások. Megvan a felszerelés ahhoz, hogy elkerüljük azt, hogy képeket kelljen készíteni. A bizottság azt mondja, hogy közös szabályok lesznek, de lesz egy minimális felszerelési szint, mert Skipolon például ez Skipolban már rendelkezésre áll. Ami pedig az utolsó megjegyzésemet illeti, szeretném elmondani, hogy a passenger profiling kérdését vetette fel. Ez a terrorizmus elleni harc szempontjából fontos. Nem érdemes megfordítani a dolgok sorrendjét. Az utolsó kérdés a felszerelés. Először az információt kell megkeresni teren átnyúló módon is Rikke úr, két perc. Először azt szeretném mondani, hogy az új technológia felhasználása, ami nem izotóp és képet készít, már túlmegy a jelenlegi szabályozáson. Ez a technológia el fog terjedni minden biztonsági rendszerben. Ez egy nagyon tág téma. Második megjegyzés, elvi kérdések is, és technológiai kérdések is vannak. A az elvi kérdés az, hogy ártalmatlan legyen a technológia, és az emberi jogokat, méltóságokat tiszteletben tartsa. Ellenben a technológiai kérdések csak nagyon nehezen szabályozhatók. A hatékonyság a technológiától függ. És világosan látjuk, hogy a mikrohullámú technológia javítható, tehát a hatékonyságnak nehéz, hatékonyságot nehéz felmérni előre. Hasonlóképpen a költséghatékonyságot itt nagyon nehéz szabályozni, nehéz ezt egy rendeletbe bevenni. Az elveket be lehet venni, két megjegyzés még. Európai rendelet szükségesnek tűnik, hiszen ez nem csak a légikikötőkre vonatkozik, illetve a biztonság rovására semmilyen könnyítést nem tehetünk. Nem tehetünk ez a terület, amiről beszélünk, az említett rendeleten messze túlmegy. Köszönöm szépen, Rike úr, Lutfordasszony. Köszönöm szépen. Reding asszony ezt a, ezt a dokumentumot mindenképpen támogatta, én viszont nem tartom teki, tökéletesen kielégítőnek. Ez nem kihívó, illetve nem egyfajta kihívást jelent, hanem nem tartja be a biztonsági, illetve az egyéb elgondolásokat. Talán jobb lenne, hogyha a dokumentum sokkal őszintébben fogalmazna a magánszféra megsértésével kapcsolatban, illetve a magánszféra tiszteletben tartó technológiákkal kapcsolatban nem nagyon olvasok itt semmit. Olvashatjuk azt, hogy ki hogyan férhet hozzá, milyen szoftverek védik, a, védik az utasokat. Nos, véleményem szerint Hogyan lehet az csak úgy lehet elkerülni azt, hogy felhasználják ezeket az adatokat úgy, hogy az adatokat, úgy, hogy az az lenne, hogy a gépeket károsítsuk, tehát a gépekből vegyük ki azt a lehetőséget, hogy, hogy tárolni tudjon. Tehát a tároló alkalmatosságot kell tönkretenni gyakorlatilag. Aztán új gépek, új technológiai lehetőségekről is olvashatunk itt hogy automatikusan felismerne bizonyos dolgokat ez a, ez a gépezet. Én viszont úgy látom, hogy a nemzeti kutatóközpontok szerint ez a fajta új technológia még nem elég pontos, nem elég biztonságos. Aztán a ö, ö, biztonsági kutatások, vagy az átkutatásokkal kapcsolatban. Egy, egyrésztről azt mondja a bizottság, hogy ez megengedhető, másrészt, más viszont ezt elfogadhatatlannak tartják. Nem tudom, hogy az opt-outot hogyan tarthatják elfogadhatónak, ezt nem, nem tudom elfogadni. Elnök, köszönöm szépen, Lutford asszony. Úgy látom, hogy koalíciás partnerek támogatja. Van Orden úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ne felejtjük el, hogy ennek az egésznek mi is a célja. Ez pedig az, hogy a terroristák működését lehetetlené tegyük, illetve, hogy a törvénytisztelő polgárok utazását megkönnyítsük. Jó lenne, hogyha ők a lehető legkönnyebben és legkellemesebben tudnának utazni, áthaladni a repülőtereken. A terroristák nyilván a legsebezhetőbb láncemet fogják megkeresni, a több réteges megközelítést támogatná, tehát az emberi faktort is elemezni kell, meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehet, hogyan lehet még, hogyan juthatnak még el a terroristák a repülőterekhez, meg kell nézni azt, hogy hogyan képezzük a repülőtéri alkalmazottak, talán ez sem megfelelő. Aztán nézzük meg azt is, hogy milyen utasok juthatnak oda. Örülök annak, hogy a szkenerek hasznával kapcsolatban új eredmények jelentek meg, és azt látom, hogy új technológiák jelennek meg, amelyeket nem vizsgáltak ki elég, eléggé, tehát hogy megfelelnek-e az egészségügyi megfontolásoknak. Hogyha holnap érne minket terrorista támadás, akkor azonnal megnövekedne a kereslet ezen szkenerek iránt. A bizottság képviselői említette azt, hogy bizonyos reptereken nem megfelelőek a biztonsági szabályok, vagy nincsenek is szabályaik. De mi a Nemzetközi Polgári Repülési Hatóság feladata mindenben? Mi a szerepe? a európai szerepkörökről beszélünk, de kérdezem, hogy a nemzetközi viszonylatban mi is a helyzet? Vannak olyan, biztonság, vannak olyan repülőterek, ahol a biztonság nem megfelelő Európán belül és kívül is. Köszönöm, most Degrandes Grandes úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt, szeretnék mondani, azt szeretném mondani a bizottságnak, hogy nagyon oda kell figyelni a részletekre. 2008-ban a vitában nagyon sok kritikai megjegyzést hallhattak. Nos, az akkori mandátumunkat mindenképpen teljesítette a bizottság. Nagyon komoly biztonság, nagyon komoly jelentésről van szó. Komolyan vette ez a parlament és a tanács véleményét is. Tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyekre fölhívtuk a bizottság véleményt nem mindenben ugyanúgy nyilatkozik erről, ahogy ezt mi szeretnénk, de egyfajta vitanyító szerepe van. Tehát a bizottság azt gondolom, hogy jól indított. Néhány konklúzióra hívnám fel a figyelmet, amelyek megjelennek a jelentésben, és ezek mindenképpen érdekesek lennének. Azt olvashatjuk, hogy csak az európai szintű jogszabályzás tehetné azt le, tenni azt lehetővé, hogy az összes európai reptéren megvalósuljanak a biztonsági következ, követelmények aztán az, az emberi jogok, a magánszféra védelme, illetve az egészségügyi szempontok figyelembevétele, ez is nagyon komoly megközelítésre van. Aztán a sérülékeny személyek esetében, mint alternatív vizsgálati vagy biztonságellenőrzési módszer, ez is egy nagyon komoly konklúzió. Illetve a technológi, új technológiák használatával kapcsolatos felmérésekre utaló konklúzia, és nagyon komoly. Itt, illetve a LIBE szakbizottságban minden egyes felvetést egyenként meg kell, fordít, meg kell vizsgálni, de hogy az egyik angol kollégám az imént említette, a terroristák nem pihennek. A detroiti meghiúsított terrortámadás is erre utal, tehát nem szabad nem szabad figyelmüket erről a kérdésről elterelni, mindenképpen ezen a kérdésen továbbra is dolgoznunk kell. Köszönöm, Leichtfriedu. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok mindent osztok, ami eddig elhangzott. Egy dologra, egy kérdésre és két megjegyzésre szeretnék koncentrálni. A kérdés a következő. Nem még teljesen értem, hogy hogy lehet az, hogy, hogy Európában nem egységes rendszert akarnak bevezetni, aki be akarja vezetni, bevezethetni, mondják egyrészt, másrészt pedig az egy ablakos biztonsági rendszert akarják megvalósítani. Hát ez nem annyira jó, mert aki hogyha valaki átszáll például, akkor előfordulhat, hogy test scanner nélkül tud beszállni a repülőgébe. Két dolgot szeretnék még elmondani. Egyrészt azt mondta ön, hogy kérdésnek a politikai érzékenységét látja. Hát ezt azért kétlem, hogyha, úgy, hogyha látom, hogy úgy akarja, hogy úgy akar eljárni, ahogy, ahogy ezt tervezi. Tehát meg akarja hallgatni a parlamentet és a tanácsot, és aztán után komitológiában akar dönteni. Hát ez nem elegendő. Egyes kollégák, még akkor is, hogyha nem mi döntünk, de azért egyes kérdésekkel nem igazán elégedettek, amelyeket az Európai Bizottság javasolt. Másodszor ezen kérdések finanszírozására is megoldást kell találnunk. Mindannyian tudjuk, hogy jelenleg a tanács blokkolja ezeket a kérdéseket. És nagyon sok kollégával beszéltem erről a kérdésről, és egyeseknek az a véleményük, hogy ezeket a kérdéseket minél hamarabb meg kell oldani, és hogyha a tanács képtelen a finanszírozás kérdésében megoldást találni, és előrelépni közösen, együtt, akkor el tudom képzelni, hogy az Európai Parlament a testszkennerek eh, kérdésében ugyanolyan ellenállást tud tanúsítani. Köszönöm szépen, Sterkszul úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a Úgyhogy kollégám nevében szeretnék hozzászólni, aki nem tud itt lenni, mert látogató csoportja van. De amit szeretnék mondani a fő igazgatónak az az, hogy Úcsasz úr írásbeli kérdéseket tett fel, és szeretne erre választ kapni a főigazgató úrtól. Köszönöm szépen. Van úr. Rövid és velős volt az előző hozzászólás. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy konkrét kérdésem lenne abból indulok ki, hogy egy terrorista mindig a gyenge pontokat keresi, a leggyengébb láncemet, és az európai légiközlekedésben is a leggyengébb láncemet keresi. Akkor a konkrét kérdésem ezzel kapcsolatos. Ebből az anyagból én azt vettem ki, hogy egyes tagállamok, bevezet, de a tagállamok bevezethetik bevezethetik a testszkennereket. Hát egy terrorista nyilván megnézi, hogy melyek azok a repterek, ahol vannak testszkennerek, vannak, ahol nincsenek, és nyilván ott fog, ott fog majd akcióba lépni, ahol nincsenek. E, nyilván erre a tagállamra fog koncentrálni. Miért nem akarják kötelezően bevezetni a szkennereket? Mégpedig a több mint egy millió légiutas bonyolító reptereken. És olyan típusú teszkennerekre gondolok itt, amelyek nem röntgen sugárral működnek. Köszönöm szépen. Száde úr. Dziękuję panie przewodniczący. Panie komisarzu, to dobrze, że rozmawiamy o... Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ö, ö, ö, főigazgató úr, nagyon örülök annak, hogy beszélünk a biztonságról, hiszen ezt várják tőlünk a választóink is. Ö, van, ugye mindenkinek van véleménye, a véleményt megosztjuk egymással a biztonsággal kapcsolatban. E, a teszkenerekről beszélünk, és mielőtt tovább mennénk, azt gondolom, hogy bizonyos tényeket kellene tisztáznunk. Múlt héten egy román állampolgár Bécsből Londonba akart menni. Egy olasz újságíró bebizonyította, hogy reggel egy óra és három óra között Flumicsnóban tizen, évente 13 millió utas semmilyen védelemben nem részlesül. A poznani repülőtéren valakinek sikerült gr- grafitit, grafitivel befújni egy repülőgépet. Kérdezem én, hogy egyáltalán miért próbálunk ilyen magas szintű eh, biztonsági eszközöket elhelyezni a repülőtereken? Teljesen felesleges, hogyha képes valaki úgy bemenni a repülőtér belsejébe, vagy a beszállító kapun túl, hogy átugorja a kaput. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság beszél a deszkennerekről, de kérdezem, hogy az általános reptéri biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatban ugyanilyen heves vita folyik. Hét, két hónappal ezelőtt Brüsszelben voltam a repülőtéren, és nagyon sokat foglalkoztam repülőtéri biztonsági kérdésekkel. Egy órán belül legalább két utat találtam arra, hogy hogyan tudok bombával bemenni reptérre Brüsszelben. Még egy dolog, az olaszok a szeretnék bevezetni a tesztkennereket a vasútállomásokon, talán inkább először a repülőterekre kellene koncentrálni. Köszönöm szépen, nagyon megnyugtató volt ezt mind hallani. Még valami, amit, ami előtt rátérnek két elvre. A teljes test szkennerre kell gondolnunk, ez egy bizottsághoz intézett kérdés. A letérjük az általános elvre. Korábban szóltunk, hogy milyen gép legyen kötelező, és milyen gép legyen választható. Otavában jártam, és kiderült, hogy ilyen rendszer van Kanadában Miért nem követhetjük ezt a példát Európában? Kanadában senki sincs ellene, az USA-ban sem, már pedig nagy az átjárás a két ország között. Miért kötelező ez EU tagállamokban? Második pont a szkenner típusával kapcsolatban, mint már elhangzott, ezeket a szkennereket ö, ö, olyanra hoztuk be reakcióként, amit nem lehet ö, felfedezni. Ö, valószínűleg a test szkenner sem fedezte volna fel a detroiti ö, robbanóanyagot például. Ö, tudom, hogy ö, most más ö, ö, szkenereket is kidolgoznak, meg nem képpel dolgoznak. Miért nem veszük be ezeket opcióként a bizottsági dokumentumba? És ezzel kapcsolatban, elnök úr, a röngen használata, azt hiszem ezt be kellene tiltani, mert ez még veszélyes a az egészségre. Köszönöm szépen, ILF Sander asszony. Köszönöm szépen. Nos, nagyvonalakban egyetértek a dologgal, de azt hiszem, európai keretre lenne szükség, hogy rendet tegyünk a scanner vagy testszkenner használatában. Kérdésem a bizottság képviselőihez az, hogy mi történne akkor, hogyha elutasítanánk a bizottság javaslatát. Ennek milyen visszhangja lenne? És nyilván, hogyha visszautasítanánk, akkor ezt alátámasztanánk különböző érvekkel, egészségügyi érvekkel, vagy bármi mással. Tehát mi lesz akkor a tagállamokban? Azokra a tagállamokra gondolok, akik, ahol ezt alkalmazzák. Hatonság, hatékonyság kérdése, valóban felmerül ez a probléma lehetőleg ne zavarjuk az utasokat. A bizottság javaslatában található valami, amikor az előzetes bemutatás elhangzott, akkor beszéltünk arról, hogy a testkenerek bevezetése folyamán nem csökkenne a várakozás a biztonsági kapuknál. Kérdésem, hogy a jövőre nézve ez mit becsülnek. Aztán röntgen, röntgensugárzás. Más technológiát is lehet használni, de hogyha mégis ezt a technológiát használnák, akkor annak milyen hatása lenne? Hiszen, hogyha valaki sokat utazik, akkor a röntgen sugárnak többet lenne kitéve, mint az egészségügyi határérték de ne felejtsük el azt, hogy valóban a jövőben újabb technológiák lesznek elérhetőek. Még egy kérdésem lenne, ez pedig az, hogy az Európai Adatvédelmi Biztosra konzultált-e ez ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném elismételni azt, amit a kollégák mondtak. Köszönetet mondok Rajten úrnak a prezentációért a bizottság nevében. A bizottság nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy a technológia hogyan hat ki az egészségre, milyen, ha, mennyire hatékony és mennyire hatásos ez a technológia, illetve a személyes adatokat mennyire tartják tiszteletben. Szeretném itt a szabványosítás fontosságát aláhúzni, nem csak a technológiában, az eljárásban is mert a szkennereknek megvan a maguk használati módja, és itt világos eljárás szükséges, úgy, mint a személyes adatoknál is, hogy ne lehessen megsérteni a magánéletet. Szeretnék feltenni egy kérdést. Azokban az országban, ahol ezek a szkennerek működnek önkéntes alapon, szeretném tudni, hogy az utasok vannak-e van, amikor ezt használják. Köszönöm szépen. Borskoc asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne. Úgy tűnik, hogy lesz szkenner az előző vitában. Az volt a kérdés, hogyan lehet össze hasonlítani ezt a szkennert más metódusokkal, most úgy tűnik minden rendben van. Nos, mi a helyzet? Második kérdés, abban a közleményben, amelyről beszélünk, a 89. bekezdődően a bizottság azt mondja, hogy dönteni kell az európai jogi keretről a szkenerek használatával kapcsolatban, és itt kell egy hatástanulmány de hogyha nem kedvező a döntés, és ez a végrehajtási szabály vége, akkor is lesz hatástanulmány, mert akkor már nem ö, tudunk mit mondani mi az Európai Parlamentben, ö, mert komitológiai eljárás lesz. Erről tudná szólni többet. Köszönöm szépen. Ö, Vils asszony ö, végül. Köszönöm szépen mint ahogy elhangzott, nincsen kutatás arról, hogy mennyire arányos és mennyire hatékony a jelenleg létező rendszer. Hogyan látja a bizottság a helyzetet, mert ez emberi méltóság kérdése is. Tudni kell, hogy milyen képet akarunk adni, vagyunk hajlandók adni magunkról. Nincsen kutatás arról sem, hogy hogyan hatásuk a gyerekekre a csökkent mobilitásúakra, terhes asszonyokra, illetve ez nemzeti vagy európai szinten hálózatba kerül-e bizonytalanság van, bűnös módon is fel lehet használni ezeket az adatokat. Nem szeretném, hogyha rólam készült szkenner képeket eladnának egyesek. Nos, sok kérdés merül fel, nem szívesen vezetném be a szkennert ilyen módon. Elnök, Köszönöm szépen a képviselőknek a fegyelmet, amely Spanyolországban azt vetelik a szememre, hogy megerőszakolom a szakbizottságot, hát ezt bóknak veszem. Remélem, hogy amikor hosszú a hozzászólói lista, és az idő rövid, akkor fegyelem kell. Nagyon szépen köszönöm szépen az együttműködést ma, hogy fegyelmezetek voltál és mindenki szólhatott, és Rajte úr válaszolhat. Rajte úr. Köszönöm szépen. I will try and uh, uh, answer, answer your questions. Uh... Köszönöm szépen a karaparaszas hozzáállást. Uh, Gross ura kezdeném, hogyha egy lépés hátra mentek, akkor arról szólnék, hogy most hogyan látjuk ezt. Van egy bizottsági rendelet, amely pontosan kimondja, hogy milyen típusú intézkedéseket használhatnak a repülőtereken azért, hogy ne legyen bomba, illetve fegyver ne kerüljön a fedélzetre. Ez a ö, rendelet különböző ö, módszereket, ö, motozást, ö, illetve fémdetektor használatát, ö, kutyákat ö, irányoz elő, és a tagállamok, illetve a bizottsági szervek szabadon döntenek arról, hogy ezeket hogyan kombinálják. Amikor először ezzel foglalkoztunk, akkor arról volt szó, hogy a biztonsági szkennerek vagy testszkennerek egy plusz módszerként jelenének meg. Ez a vita tárgya. Második kérdés a végrehajtási szabályok. Ezeket szinte komitológiai eljárásba fogják elfogadni, és számunkra, azt hiszem ezt mondhatom, Carlos alelnök nevében is, teljesen világosra tesszük, hogy a végrehajtási szabályok, amelyek kísérik ezt a jogszabályt a szkennerrel kapcsolatban, részletezik, hogy milyen típusú technológia felszerelés, milyen fajta szabályokat le kell alkalmazni az adatvédelemre, hogy ne lehessen a képeket felhasználni a későbbiekben, stb. Nos, ezek a végrehajtási szabályok kal együtt az egész fog egy csomagot képezni. A vita most arról szól a jelentés alapján. Szeretnénk egy nyitott vitát arról, hogy milyen legyen ez a csomag. Azért, hogy ez egy plusz eszköz legyen a jogszabályban, hogyha úgy gondoljuk, hogy ennek van értelme. Matthew Gross nagyon világosan elmondta, hogy nem lehet százszázalékos biztonság. Meg kell bizonyosodni a felől, hogy Európa szerte vannak szabályok a személyes adatok védelméről, az emberi méltóság tiszteletben tartásáról, az egészségügyi aspektusról. De arra is oda kell figyelni, hogy más szabályok is vannak jelenleg, amelyekben önökkel egyeztünk meg a folyadék szabályozás azért maradtunk ebbe, hogy ne legyen más szabályozása folyadékokról. Itt faj, különböző felszerelések egymásra rétegződnek. Egyeseket jövő áprilisban kell alkalmazni, hogy a duty free vámmentes anyagokkal beléphessenek, és 2013-ban olyan felszerelés, amely lehetővé teszi, hogy ne kelljen felmutatni a biztonság ellenőrzésen a kis nylon zacskót. Nos, ez van itt előttünk. A biztonsági szkennerek bevezetése valószínűleg megszüntetni a fémdetektort át kéne sétálni, csak ezen. Eleje Szendel asszonynak ezt válaszolnám, tehát nem kell így motozást alkalmazni, meg átmenni a kapun, nem kell gép ehhez külön, sem a folyadék ellenőrzéshez, tehát elvben a következő években az utazás könnyebbé válik. Én így látom a folyadék kérdés kapcsolódását a többihez. Tehát van a személy és van a csomag. A technológia jelentősen változna. Nos, ez hogyan hat a repülőtérekre? Azt hiszem, ezt hatásanulományban kell megvizsgálni, amikor oda jutunk. Ezzel egy időben olyan helyzetbe kerülünk, amikor ö, harmadik országokkal ö, kötött ö, megállapodások lehetővé teszik, hogy ö, egy egyablakos biztonsági ö, rendszert valósítsunk meg harmadik országokkal, például ö, az USA-ban ö, valaki vesz a repülő, akkor ellenőrzik, itt Európában átszáll, akkor újra ellenőrzik, elképzelhető -e, hogy legyen, csak egyetlen ellenőrzés legyen, mert az elégséges. Ha igen, akkor ezzel könnyebbé tesszük az utas életét. Cezada úr említett példákat repülőterekről, ahol nem jó a biztonság. Biztos vagyok benne, hogy a munkatársam ezt jegyezték, mert éppen, hogy ellenőrizzük ezeket a repülőtereket, hogy legyen biztonság. De hát ez egy plusz tevékenység számokra. Örükedre úr. Egy nagyon érdekes kérdés fel, mi lesz a 30 hónap után. Nos, először is az a kérdés, hogy a 30 hónapban mi lesz. Teljesen más szabályok a gépek használatával kapcsolatban az EU-ban, és a 30 hónap után attól tartok, hogy szigorúbb szabályok lesznek és ezek nem lesznek időben korlátozva. Bonyolult elemzés jön a költséghatalkanságról, hogy ez indokolt, de minden esetre a 300-as rendeletben ez előre látható. Az emberi jogokat természetesen figyelembe véve. Azt hiszem, hogy ezzel Leipzig úr és Ekador úr és más kollégák a költségek kérdési, kérdését is feltették. Egyelőre vita van erről, egyrészt a parlamentben, másrészt a tanácsban. Ennek a vitának az a tárgya, hogy szigorúbb intézkedéseket az adófizető vagy a repülőtér fizessen. Jegyzem, de most nem tudok erre belemenni ebbe a vitába. Egy javaslatot tettünk, ebbe az irányba megyünk. nem tudok az összes kérdésre kitérni, de Meissner asszonynak válaszolnék még azon túl, amit már mondtam. A költség kérdésre oda kell figyelni. De általánosságban kezdeném, hogyha a rendelet megváltozik, hogyha van biztonsági szkenner, bár, bárhogy is nevezzük, és a lehetséges ellenőrzési eszközök között ez szerepel. Akkor világos számomra, hogy nem lesz kötelező, ugye, hogy a kutyák használata sem kötelező mindenütt, nem lesz kötelező ö, szkennert használni minden repülőtéren, a valószínűség alapján ö, valószínűsíthetjük, hogy a nagyobb repülőterek használják, mert ez ott költséghatékony, és a kisebb repülőterek, regionális repülőterek inkább ö, a ö, motozást, ö, vagy más eszközöket kombinálnak. I think it is very clear azt hiszem, nagyon világos, és ezt több képviselő is elmondta, Foster asszony egyik első kérdés föltevőként, hogy mindenképpen közös megközelítésre van szükség, csak így lehet a terrorizmus ellen harcolnunk. Nyilván folyik a munka az ügyben is, hogy a belső igazságügyi kérdéseket hogyan tudjuk mindezzel összeegyeztetni. És biztosíthatom önöket arról, hogy és Latford mondja, nézek, hogy a bizottságban, amikor ezt a jelentést megvitattuk, akkor mindenki támogatta. És azért fontos ez a nagy támogatottság, mert most kezdődik el a vita számos kérdésben. Nemzetközi vonatkozásban azt válaszolnám Ben Orden úrnak, hogy a biztonsági a biztonság nemzetközi téma, Tikau asszonynak pedig azt válaszolnám, hogy számos olyan állam van a világon, amelyek szeretnének, szeretnék fejleszteni a biztonságukat, de a potenciális terrorizmust föl kell mérni meg kell nézni, hogy olyan országokból származhat-e, amelyek nem rendelkeznek olyan fejlett technológiával, mint Európa, Kanada vagy az Egyesült Államok. Az év vége felé egy nyilatkozatot teszünk majd közzé, melynek témája nem más, mint a repülési biztonság harmadik országokban. In October. Um, I'm just looking through to see whether I have... Nézem, hogy elfelejtettem-e valamit. Perhaps, uh, because... Brödborn úr említette Kanada példáját. Hadd fogalmazzak világosan. A következőt szeretnénk most. A test szkenereket akár megjelentethetjük az európai jogszabályokban is, mint ellenőrzési mechanizmus. Hogyha már egy reptéren megjelentek a testkenerek, akkor vajon mit lehet tenni a gyermekekkel, a terhesnőkkel, a fogyatékosokkal? Ezen kérdésekre még nem találtuk meg a választ. Erről vitát kell nyitni, és ez végrehajtó intézkedések részét kell, hogy képezze Természetesen az önök véleményére is kíváncsiak vagyunk, hogy a megfelelő keretet megalkothassuk, amely egyfajta egyensúlyt alakult ki, tehát, alakít ki, tehát a terroristáknak nem biztosítunk alkalmat, ugyanakkor az emberi méltóságot is, illetve az egészségügyi megfontolásokat is figyelembe veszi. Azt hiszem, nagyjából. Azt hiszem, elnök úr, tehát általánosságban minden kérdésre válaszoltam. Hogyha valaki úgy érzi, hogy nem megfelelően válaszoltam, akkor kérem, ismétel meg a kérdést. Elnök, köszönöm szépen, rajta úr. Nem szeretném, hogyha most hirtelen sok kéz lendülne fel hogyha valakinek ügyrendi kérdése van, annak azt kérem, hogy tényleg legyen ügyrendi kérdés, nem pedig mindenféle egyéb kérdés. Lodford asszony, nagyon szigorú leszek önnel kapcsolatban. Elnök úr, reszketek. Az ügyrendi kérdésem az lenne, hogy rajta azt mondta, hogy most kezdjük a vitát. Az elmúlt másfél évben azonban a sajtóban egymással vitatkoztak a politikusok. Én azt szeretném, hogyha lezárnánk már ezt a vitát, ajánlásokra van szükség. Miért zöld ez a könyv? Hogy lehet most kezdeni ezt a vitát, le kéne zárni? Elnök, Latford asszony. Nos, ön, akinek Lordok házabeli múltja van, pontosan tudja, hogy ez nem ügyrendi kérdés volt. Foster asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr egyetlen kérdés. Rajta említette az repületek, repülőterek méretét, tehát hogy vajon függe a repülőterek méretétől az testszkenner. Szerintem ez nagy hiba lenne, hogyha bevezetjük a testszkennereket, akkor ennek mindenhol meg kell jelölnie. Kérem, hogy ne, ne legyen félreértés ezzel kapcsolatban. Aztán a felszereléssel kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy ez a bizottság érdeke lenne, hogy tanácsot, azon, ö, tanácsot, azt a tanácsot adja a tagállamoknak, hogy ezt használják a testszkenereket. Ezzel kapcsolatban szigorúnak kell lenni, hogyha bármit is el akar élni. Be érni. Boszkurt asszony következik. Köszönöm. Nem pontosan értem, hogy mire is gondolt a bizottság. Most egy jogalkotási javaslatról beszélünk, vagy a végrehajtási szabályokról? Most csak a testszkenerekről beszélünk, vagy az összes többi lehetőségről is, az információs szolgáltatásokról és egyéb kérdésekről. Erre nem válaszolt a bizottság. Uh, ha jól értettem, a komitológiai eljárásba eh, került ez be, de rajta úr mennyiben megválaszolja. Tessék, ki szeretne még hozzászólni? Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem. Ez csatlakozik az előttem szólókhoz. Pontosan milyen timinggal, milyen határidőkkel, ütemtervel szeretnén, szeretne dolgozni a bizottság? Megvannak már a különböző határidők? az összes téma tekintetében vannak már határidők? Rajter úr, úgy látom, hogy itt jött még néhány kérdés. Just Go on, I mean, but one minute. Solamente egy perc maximum. Punta era, ha consultado a kérdésem az volt, hogy az Európai Adatvédelmi Biztossal egyeztetette a bizottság. Ezt föltettem ezt a kérdést, nem kaptam rá választ. Has that been done? Jó. Reuter úr még egyszer tájékoztatni fog bennünket az eljárásról és az ügymenetről, mert úgy látszik, hogy ez a probléma. Elnézést, hogy ezekre nem válaszoltam, mondja Reuter úr. Nos, az Európai Adatvédelmi Biztosnak a hivatalát igenis felkerül, felkerestük, és természetesen mielőtt további jogszabályokat javaslunk, az ő véleményét ki kell kérnünk. Másodszor teljesen világos, hogy jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy meg kell változtatni a másodlagos jogalkotást, ez komitológiai eljárás. Két szinten kerül sor jogi aktusokra. Az e egyik komitológia, amelynek a lényege, hogy felderítési eszközként a testszkennert eh, be lehet vezetni, a másik pedig a végrehajtási szabályok módosítása, amely részletesen szabályozná azokat a kérdéseket, amelyeknek a lényege az egészségi intézkedések, az egészségi kérdések, milyen típusú szkenner és emberjogi kérdések eh, felvetése. Ezekre mind oda kell figyelni. Hogyha egy tagállam bevezeti ezt a teszkennert. Sokkal tovább megyünk, mint számos más eszköz esetében, a kutyák, illetve egyéb más eszközök esetében. Ami az ütemtervet illeti. Igen, szeretnénk egy hatástanulmányt készíteni, amelyet éppen most vezetünk be, vagy indítunk el, A legjobb forgatókönyv szerint az év végére leszünk ezzel készen. Ez a legjobb ajánlatom. Ebben az összefüggésben ez a vita, amelyet önök és a miniszterek folytatnak, nagyon fontos lesz, hogy lássuk, hogy mit kell, hogy tartalmazzanak a végrehajtási szabályok. És számos nagyon fontos kérdést lejegyeztem. Az első az az, hogy milyen típusú technológiát kívánunk alkalmazni a backscatter-rel kapcsolatban, illetve a röntgennel kapcsolatban. Milyen típusú technológiát alkalmazzunk? Tehát Letford asszony, nem értek teljesen egyet önnel. Különböző típusú gépeket ö, vizsgáltunk. A meglévő technológiát vizsgáltuk tehát, és ez alapján át, állítottuk össze az információkat. Olyan technológiáról van szó, amely a korábbi vitákban is felvetett kérdésekre is választ adna. Legyen szó a, az a, arról, hogy milyen típusú ö, felszerelés lehet a reptereken alkalmazni. A jelenlegi technológiai szintet megvizsgáljuk tehát, és megnézzük azt, hogy ez megfelele az adatvédelmi és az emberi méltósággal kapcsolatos kérd, aggodalmaknak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Rajter úrnak, hogy eljött hozzánk, hogy bemutatta ezt a kérdést, hogy megválaszolta a képviselők kérdéseit. és eh, a munkánkat folytatjuk. Köszönöm szépen! Okay, next item on the következő napi rendi pont is Mr. Sturks's Sturks úr jelentése a jelenlegi helyzet, hajókkal kapcsolatos követelmények. Egy kicsit késtünk, elnézést, megadom a szót a jelentéstevőnek. Aki most elmegy, azt kérem, hogy csendben tegye. És kérem, hogy a magánbeszélgetéseiket a termen kívül folytassák, Störks úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. A tanácssal sikerült megegyezésre jutnunk, és ennek köszönhetően csak egy olvasat lesz. Ez azt jelenti, hogy ugyan azt a szöveget most el tudjuk fogadni, és aztán júliusban a plenárison. És ez a szöveg szerepel a holnapi koreper ülésen is. Szeretném megnézni azt, hogy mit értünk el, és szeretném felsorolni azokat a pontokat is, amelyekben nem sikerült eredményt elérnünk. Hétfőn az volt a benyomásom, amikor megegyeztünk, hogy túl sok ígéretet tettem, túl sokat engedtem. Hogyha tovább tartott volna a tárgyalás, akkor több eredményt sikerült volna kicsikarnom. E, mindig, hogy az ellenfél beleegyezik az álláspontunkba, akkor az az érzésünk, hogy túl sokat engedtünk. De az alapvető e, e, kérdés az az, hogy egyszerűsíteni sikerült a dolgokat. A teljes vitában sajnos a tagállamok csak annak a műveletnek a költségeit figyelték. Mindig csak azt nézték, hogy mennyibe kerül ezt megszervezni, de soha nem azt, hogy mennyit nyerhetünk belőle. Pedig lehet, hogy a kereskedelem egyszerűbb lesz, és a környezetet is sikerül védeni. Harmonizáljuk tehát az alaki követelményeket. Másodszor elektronikus adatcserére kerül sor. Ez azt jelenti, hogy nem lehet több, nem kell többször ugyanazt az adatot bevinni a rendszerbe, hanem egyszer elég, és a rendszer gondoskodik arról, hogy az adatok oda kerüljenek, ahol ezekre szükség van. A legfontosabb az egyablakos, az egyablakos rendszer. Egy ablak tehát. Nagyon fontos ez. Hangsúlyoztuk, bár néha nehéz ezt megfogalmazni, hogy minden, ami a vám és a hajóforgalomra vonatkozik, és minden, ami még ehhez kapcsolódik, a migráció, az utaslisták, stb., ez mind-mind egy egyetlen rendszerben, egy, egy, egy, ablak, egy ablakos rendszerben kerül rögzítésre. Az adatok bizalmas jellege fontos, a parlament érvényesítette ezt, és azt is, de sikerült ezt elérnünk. A tanácsnak, tanács szeretett volna valamit törölni, de sikerült ki, kivételt elérnünk az európai kikötők között közlekedő hajókra. Lehet kivételt, lehet, hogy a hatóságok követelnek bizonyos adatokat emberkereskedelem megakadályozása érdekében például, de most már nem ez a norma. Aztán egy harmadik országbeli kikötő felé induló hajó e, esetében meg kellett néznünk a helyzetet, milyen adatokat kérünk be, stb. Az Európai Bizottság ezt vizsgálja. Itt van egy külön fejezet, külön be, illetve külön bekezdés, ebben azok a kérdések szerepelnek, amelyeket nem sikerült megoldani. Az Európai Bizottságnak kellene bennünket tájékoztatni arról, hogy mire jutottak ebben a kérdésben. Ami az eljárások administratív egyszerűsítését illeti, azt hiszem, hogy itt sikerült elérnünk azt, amit el akartunk. Másodszor lettek volna még bizonyos dolgok, amelyeket a parlament szeretett volna itt érvényesíteni. Először is a spanyol elnökség kezdetektől fogva azt mondta, hogyha a language szót beírjuk, akkor probléma merülhet fel. A tanácsnak ez politikailag elfogadhatatlan. Hogyha a parlament az eredeti módosító javaslata mellett kitart, akkor nem fogunk megegyezni. Mondták ezt eredetileg. Megpróbáltunk, megpróbáltunk valamit még fölvenni ebbe a jelentésbe, de hát fontosnak tartjuk a nyelvet. Nem szerepel ez most cikk, egyetlen cikkben sem, de szerepel egy preambulum bekezdésben. És ezt most föl fogom olvasni angolul. A tolmácsok erre nem kapták meg az anyagot. A tagállamoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a tagállamok közötti tengeri forgalommal kapcsolatos kommunikáció megvalósuljon a nemzet, nemzetközi normáknak megfelelően, a kommunikációs szokásoknak megfelelően. Aki ezt értelmezi, az megállapíthatja, hogy a nyelv bizony fontos, másodszor a tagállamokat arra kérjük, hogy mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy írásbeli és szóbeli, az írásbeli és szóbeli kommunikációt egyszerűsítsék és e, e, tegyék lehetővé, és harmadszor közösségi kommunikációs eszközökre van szükség. Hogyha helyesen értelmezzük ezt, akkor nem felejthetjük el, hogy arról van szó, hogy egy egységes nyelvet vagy egy rendszert kell alkalmaznunk. Tehát végül is az út a, a, a célunk felé haladunk. A nyelv kifejezést nem alkalmaztuk itt, de hangsúlyozzuk azt, hogy közösségi kommunikációs eszközzel kell kommunikálni. Nem tudom, hogy hogyan lehet írásban vagy szóban úgy kommunikálni, hogy nem használunk egyetlen nyelvet sem végül is sikerült elérnünk azt, amit eh, el akartunk érni, ha csak nem, még ha nem is az eredeti formában. A parlamentnek volt egy prioritása, mégpedig az, hogy érjük el azt, hogy a belső eh, hajózást is, belvizeken való hajózást is eh, foglaljuk ebbe bele. A következőt értük el. A belső hajózás fontos, és ebben a 11-es cikkben azt követeljük az Európai Bizottságtól, hogy tájékoztasson bennünket erről, és nyújtson be egy javaslatot két dologról. Egyrészt az egyszerűsítési szabályokról tájékoztasson bennünket, másodszor pedig a belső, tehát a folyami hajózás és a, és a tengeri hajózás olvadjon össze. A tanács ezt ugyan nem támogatta, de utaltunk arra, hogy ez mennyire fontos számunkra, hogy tehát a belső vagy folyami hajózást minél inkább megvalósítsuk, és minél inkább a harmóniában kezeljük ezt a tengeri hajózással. A harmadik dolog, amit a parlament akart még itt elérni, az a tengeri forgalmi irányítók nak a kérdésem. Hát ebben a jelentésben a tanács nem akart ezekre kitérni, de hát az alaki követelmények egyszerűsítéséről van szó, nem pedig az irányító, a tengeri kikötői irányítókról. Állítólag ezt még felül fogják vizsgálni, itt, hogy milyen kivételek vonatkozhatnak az európai kikötőkre. A révész tanúsítványokkal kapcsolatban felmerült, hogy az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy a témát vizsgálja meg, és egy egységes keretet, világos keretet találjon ennek szabályozására. A tagállamok külön tagállami szabályozást akartak ezzel kapcsolatban, míg mások azt kérték, hogy európai keretben valósuljon ez meg. Amit én fontosnak tartok, az az, hogy ez a keret meg kell, hogy feleljen ennek a nyilatkozatnak, vagyis administratív eh, egyszerűsítést kell végrehajtani és ez is fontos, hogy meg kell, hogy feleljen az Európai Bizottságnak az európai kikötői politikáról szóló nyilatkozatának. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Azt gondolom, hogy ezzel egy lépést sikerül előre felé tennünk, és ez a kérdés, amelyet ezt a révész kérdést, amelyet nagyon is sokáig halogattunk, ezt sikerül végre már szabályozni. Természetesen ennek a nyilatkozatnak ennek során meg kell eh, felelnünk. Tehát a nyelv, a eh, folyami hajózás és a révészek kérdése az a fontos kérdés, eh, amelyet nem sikerült a jelentésbe belefogalmaznunk, de legalább preambulum bekezdésben sikerült ezeket a kérdéseket felvetni, vagy legalábbis az Európai Bizottság felővizsgálati beszámolójában, vagy pedig a tanács vagy a bizottság nyilatkozatában szerepelnek ezek. Ez a három pont tehát a, ezek a fontos pontok. Végül pedig, ami az hatályba lépést illeti. Először a 2010-et eh, szerveztük, de persze, terveztük, de persze az Európai Bizottság meggyőzött bennünket arról, hogy a vám, az elektronikus vám ügyintézés és egyéb mind oda vezet, hogy hogy elérhető ez a dátum, de a tanács ellene volt. A költségekre és egyéb nehézségekre utalt, és 2017-et javasolta. Mi kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy 2017 ellen elfogadhatatlan, minél gyorsabban eh, szerettük volna eh, bevezetni, nem 2010, hanem 2013 volt az eredeti javaslata a bizottságnak. 2013 és 2017 közötti időpontban kellett tehát megállapodnunk. Ez azt jelenti, hogy nem két éves, hanem másfél éves a végrehajtási időszak a tanács és a bizottsági javaslat között. Felvetettem azt, hogy hogyha mondjuk 2015. január 1, június 1-én sikerül életbe léptetni ezt, és ezek az alaki Mm, egyszerűsítések megvalósulnak, akkor az jó lenne, előrelépés lenne. 2013 eleje már nagyon itt van a nyakunkon, és nagy kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy 2013-ra vajon valóban elkészülünk-e. Természetesen a tárgyalásokon ezt nem említem, mondhatnak nyugod, mondhat nyugodtan bárki 2013-at, de szerintem ez nem fog működni. Szerintem 2015. június 1 lenne az elfogadható kompromisszum. És hogyha egy dátumban megállapodtunk, akkor a tagállamok, a hajógyárak és a kikötők megtennék a tőlük telhetőt, és a szükséges kérdéseket eh, megvaló, megválaszolnák. Ennyit sikerült elérnünk Szeretnék köszönetet mondani Piszé kollégámnak, aki az EMSZ-nál benyújtott egy javaslatot, de most ezt visszavonta, mert úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság még idén benyújt bizonyos javaslatokat az EMSZA felülvizsgálatával kapcsolatban. Elnök úr, a célunk az, hogy az egész szöveget egy módosító javaslatként nyújtsuk be a plenárisra. Tehát az egy módosító javaslat eh, váltaná fel az egész szöveget. Hogyha most lenne még a plenárison még egy módosító javaslat, amelyet elfogadnak, akkor, akkor nem érvényes már a megállapodásunk. Azt hiszem, hogy mindenképpen tisztességes megállapodást sikerült elérnünk, a céljaink így megvalósulhatnak, és ez a partmenti, illetve a tengeri hajózás szempontjából fontos előrelépés. A kollégákat kérem, hogy ezt tartsák tiszteletben, és együtt érjük el azt, hogy júliusban a plenárison többség támogassa ezt a szöveget. Fogadjuk el, zárjuk le a eh, folyamatot és aztán lépjen életbe ez az irányelv. Ezzel a környezetvédelemben és a hajózásban is nagyon előrelépést érnénk el. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Sztelx úrnak. Grandes Pascual képviselő következik a néppárt részéről. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Nobles oblige, ahogy ezt a spanyolok mondják. Megköszönöm az ön hogy ilyen nyitott volt. Nos, a vita és a bizottság konklúzió után elemzés, az elemzés azt mutatja, hogy nagy különbségek nincsenek. És arra jutottunk, hogy a legjobb az lenne, hogy mandátumot adunk a fő jelentéstevőnek, ez tárgyaló mandátumot kap a, a tanácshoz való egyeztetéshez, és azt szokták, szokták, azt szokták mondani, hogy a jó, a legjobb az ellenség a jónak. Nos, nagyon fontos lenne az, hogy a, ragaszkodott a fő jelentéstevő az értékeinkhez. A néppárt nevében azt mondhatom el, hogy egy módosítást fogunk majd beterjeszteni, ezt a júliusi plenárison fogjuk megtárgyalni. Nos, a problémák ezen jelentéssel kapcsolatban az felvázoltak voltak, nyelvi kérdések. Hát egy belga hogyan is, na, na, hogyan is ne érthetné a nyelvi problémákat? A jelentéstevő igenis megértette ezeket. Egy preambuló bekezdés keretében ezt meg lehetett oldani. Több ország, amelyek politikai súlyjal bírtak, vagy bírnak, ezt Kerek Perec megtagadták. Gyakorlatilag ez, ebben a kérdésben elzárkóznak attól, hogy megoldás szülessen. Tehát a preambulum megkezdésben próbáltuk a megoldást megtal- megtalálni egy olyan problémára egyébként, amely remélem a tengeri jogon jogban használt megoldásig majd előbb-utóbb eljut. Van egy másik probléma, ami nehéznek bizonyult, ez pedig a hatályba lépés kérdése. Bármilyen tapasztalt képviselő, és Tex is tudja, hogy ez egy számtalan szó felmerült kérdés, A bizottság ezt mindig közeli, mindig közeli időpontot jelöl meg, a tanács megpróbálja ezt kitolni, mi pedig mérleg nyelve szerepét játszunk. És megpróbáljuk, megpróbálunk egy kielégítő eredményt kiharcolni. Véleményem szerint ebben a kérdésben a, az a tény, hogy megegyeztünk mindenképpen pozitív. Illetve maga a kiharcolt dátum is pozitív. A határok nélküli tengeri közlekedés nagyon pozitív lesz majd, és a rövid távú közlekedésben, hogyha meg tudjuk valósítani az igazi modalitást, az mindenképpen előrelépés. Hogyha le tudjuk csökkenteni az alaki követelményeket, akkor az mindenképpen gyorsítja majd a folyami és egyéb hajózást. Hogyha csak arra figyelünk, hogy milyen nehézségek jellemzik a közlekedési módszert, arra nem gondolunk, hogy hogyan lehetne javítani, akkor semmire sem megyünk. Az csak dialektikus vita lenne. Azt hiszem, ez világos. Egyetértek Stex az, a neki adott mandátumunk megfelelő és úgy vélem, hogy a plenáris elé majd egy világos álláspont érkezik, és úgy gondolom, hogy a tárgyalások eredményét mindenképpen tiszteletben kell tartani. Gratulálok Stex úrnak. Köszönöm szépen, Alkádraui úr következik. Köszönöm, elnök úr, röviden fogok fogalmazni. az árnyék jelentős tevőkkel egyeztettem, és a szocialisták nevében Sterks urat támogatni tudom. Véleményem szerint egyetlen, a mandát, egyetlen módosítást kell majd támogatnunk, nem, a, nem az összes többit. Nagyon jó a tárgyalt csomag, ez mindenképpen jót tesz majd a tengeri közlekedés biztonságának. minden tehát pozitív. A tengeri hajózás versenyképessége más közlekedési módozatokhoz képest, amelyek jól működnek a belső piacon, adminisztráció mentesek, Ez mindenképpen nagyon fontos, tehát a bürokráciát, az adminisztratív akadályokat kell csökkenteni. Bizonyos dolgokkal azonban nem tudtunk megegyezni a tanácssal, kompromisszumot kellett kialakítani, tehát és a legtöbb esetben elmondhatom, hogy jó kompromisszumot alakított kis Tex úr. A Riff Kalaus kérdésben elmondható ez például. Jó lenne, hogyha a bizottság mi hamarabb előállna egy javaslattal ez ügyben nyelvi kérdésben egyfajta irányt láthatunk itt. Ez nem különösképpen precíz, de ezt mindenképpen pontosíthatjuk majd még. Aztán a hatályba lépés dátuma. Ez a következő téma. Annak fényében, amit ön elmondott, A 2015-ös időpont megvalósítható, ezzel szerintem különösebb gond nem lesz. Röviden tehát elmondhatom, hogy támogatjuk Önt, és egy blogban fogjuk ezt elfogadni. Köszönöm szépen, zöldek nevében következik Veszel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan néhány megjegyzés Először is Szerkőszal szeretnék egyetérteni, a munka lehetővé tette, hogy egyensúlyra jussunk, és ez feltétlenül pozitív dolog. Annak ellenére, hogy nehézségeket találkoz, nehézségeket találkoztunk a tanácsnál, az idővel kapcsolatban, az intézkedésekkel kapcsolatban úgy láttuk, hogy fékez minden szinten. Nos, a cél világos, nagyon értékes az európai zöldek számára, a frakcióm számára, hogy szabályozok a tengeri közlekedést, és elősegítsük más közlekedési módokkal szemben, amelyek veszélyesebbek Ön nem szeretnék kitérni a részletekre, Szerksz ezekről szólt. A kompromisszum elfogadható, támogatni fogjuk. Nos, a vörös vonal az a dátum lesz. Nem lehet szó arról, hogy újra elhalasszuk a 2015 június 1-et, amelyet az összes résztvevő hagyott a Starks úrral végzett munka során. Nagyon sajnálom a magam részéről, hogy a közös nyelv kérdése kisé homályos, bizonytalan, ö, határozottságot szeretem volna, de hát emiatt nem húzzuk a szájunkat. A frakción fogja támogatni ezt a munkát, és ö, nagy többséggel mellette fog szólni. Köszönöm szépen, Mászlán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök szex úrat, az szex úrra vonatkozó dicséreteknek, hiszen tényleg kiváló munkát végzett. A 2015 szerintem eléggé késői dátum, mert éppen javítani szeretnénk a helyzetet, és a jelenlegi technológiához szeretnénk igazodni, és a bürokráciát egyszerűsíteni. Ilyen sokáig várni erre, hát ez nem olyan jó, de végül is hát kompromisszum az kompromisszum. Sok mindent sikerült elérni, az alaki követelmények harmonizációját, az elektronikus technológiát, az egy, egyablakos rendszert, ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog az adatvédelmet is sikerül biztosítani, ez jó. És amit nem értünk el, az a kapcsolatban hát sajnálatunkat fejezzük ki, de hát az, az, az ajtót nem zártuk be, van még lehetőség tovább lépni. Ami a nyelvet illeti, Hát egyszerűen az angolt kellene itt bevezetni, mint, az angol, mint a légiközlekedésben, ez a biztonságot nyilván e, egyszerűsíti és javítja, de hát meglátjuk, hogy mit lehet elérni a folyami hajózást is ugye szeretnénk bevonni. Érdekes, hogy a tagállamok nem akarják ezt egyértelműen elfogadni, pedig mindannyian tudják, hogy mennyire fontosabb folyami hajózás. Meglátjuk, hogy a jövőben mi lesz a helyzet, és megpróbáljunk, megpróbálunk hatékonynak maradni. Köszönöm szépen! Ja, voorzitter, het, uh, <clears throat> het hoofddoel is denk ik bereikt en dat resultaat. Köszönöm szépen. Azt hiszem a legfőbb célkitűzésünket elértük. Megkönnyítjük a hajózás, a hajósok életét, könnyebb lesznek majd a kikötői, könnyebb lesz majd a kikötői adminisztráció, ez mindenképpen egyszerűsítést jelent a belső piac szempontjából is. A frakcióm támogatja ezt az, ezt az egyetlen módosítást. Hatályba lépés kérdése. illetve amit külön vita is folyik. Tehát a hatályba lépés időpontja mindenképpen realisztikus elképzelés, nyilvánvalóan tájékoztatni kell az összes illetékes ható, hatóságot, de elfogadható ez. Ha jól értem, a nyelvi követelményekre vonatkozó megfogalmazás nagyon ködös, homályos, gyak tagállamok döntenek majd, de ez végül is így is úgy is bekövetkezni. Aztán Stex úr, a Stex úr által felolvasott szöveget E szövegről lehet, hogy úgy vélekedik majd a bizottság, hogy ezzel kapcsolatban javaslattal él. Nem tudom, talán erről is precízebben kéne fogalmazni. ezt a révkalauzókra vonatkozó kitétel, ez is hasznos, kérem, hogy ez legyen e, világos. A, leg, a három fő kérdéssel kapcsolatban ez a lényeg. Tehát a folyami hajózással kapcsolatban legyünk pontosabbak. Köszönöm szép. Teologaitis asszony asszony következik a bizottság részéről. Elnézést, nem jól ejtettem a nevét, mondja az elnök. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szót kapok. Ahogy felújítis úr a bizottság nevében köszönetet mondanak a, mondanik a kiváló munkának, mert végzett az előadó. Nagyon szerény, amikor azt mondja, hogy mi sikerült, mert valójában mondhatjuk, hogy egyes megerősítette azokat a pontokat, amelyeket az a veszély fenyeget. Tehát, hogy kikerülnek a megállapodásból, hogyha a bizottsági, hogyha a tanácsi javaslat megy tovább. Különböző javaslatok születtek a közös európai szállítási közlekedési térséggel kapcsolatban. Ez stratégiánk egyik fontos része, és alelnökünk Kalasz, úr, Kalasz biztos úr szavait használva továbbra is azon kell lenni, hogy az innováció és a technológia felé forduljuk, hogy megkönnyítsük az adminisztráció életét és polgáraink életét. Az, ami a jelentésben szerepel, azt jól fogadjuk, ezen fogunk minden szorgalmunkkal dolgozni, nem fogunk megfeledkezni, semmilyen részéről nem süket fülekre talál. Egy fontos pontot említenék a tengeri és folyami hajózás egységesítése hosszú távú vízióban, ez már dolgozunk, illetve a folyami információs rendszeren. Reméljük, hogy jövőre az E maritime, E tengeri projektről számolhatunk be, ez egy fontos lépés lesz biztonsági háló segíteni. A következő lépés, a harmadik lépés, azok a részek lesznek, amelyek az e-tengeri javaslatban szerepelnek majd. Nem ez az utolsó szó, a munka folytatódik. Nagyon örülünk, hogy támogat a parlament, és nagyon örülök, hogy hallom, az árnyéki jelentés tevők támogatását a frakciók részéről. A dátumok tovább pontosítandók, minden esetre csökkenteni kell az administratív terhet. Nem csak a miénket, hanem a szakbizottságét is, és itt jön be a delegált jog, átruházott jogkör kérdése. Biztos vagyok, hogy holnap a köröperben, nem, holnap után a köröperben a logika fog győzni, és az átruházott jogkör rendszerét úgy alapítják meg, hogy az mindenkinek megfelelően, a érdekelt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ami a delegált aktusokat illeti, azt ezen jelentést követjük. Kíván-e ezt hozzászólni? Igen. Köszönöm szépen a bizottság megjegyzéseit, illetve mindazoknak a munkát, akik engem segítettek. Azt hiszem, hogy többség van a tárgyalt szöveg mellett. A szöveget melbe megültük az ennyi jelentésének rendelkezésre áll. Van Dijk úr kérdésére vonatkoznék a folyami hajózással kapcsolatban. Egyes kérdéseket nem sikerült megoldani, mert gyakorlati nehézségek vannak. Például a folyami hajózásban. Ezért a 11 cikkben kértük, hogy három éven belül a bizottság írjon jelentést tehát másfél évi tapasztalat után egy évvel rendelkezésre a bizottságnak, hogy adjon jelentést. Másrészt az információs rendszerekkel kapcsolatban ezek összeegyeztethetőek a, az irányelv, a jelenleg létező rendszerekkel harmad sorban hogyan lehet koordinálni a jelentéseket. Negyedik pont, olyan hajóknál, amelyek harmadik országba ö, hajóznak, hogyan lehet alkalmazni az egyszerűsítést. Itt ö, a vám is ö, további problémát okoz. Ötödik pont, úgy tűnik, Nincs sok adat a hajók számáról, amelyek az EU-n belül hajóznak, és nem tudjuk, hogy hány hajó jön Norvégiából, Oroszországból, megy Algériába, Marokkóba, stb. Ezek az adatok pedig fontosak lennének. Ezzel kapcsolatban a bizottság tegyen jelentést. Nem mondhatjuk, hogy kötelezzük, hanem legyünk kedvesek, kérjük meg, kérdezzük meg, hogy hajlandók-e, mert ez az ő monopóliumok. Hogyha a bizottság szükségesen intézi, akkor javaslatot állít elő. Elmondtuk világosan, hogy milyen irányba kívánunk haladni, és melyek azok a kérdések, amelyeket felteszünk a bizottságnak, és a tanács egyetért. E, eleinte nem akar véleményt mondani a tanács, most pedig azt kéri a ö, bizottságtól, hogy vizsgáljon meg egyes kérdéseket, és tegyen javaslatokat, hogyha szükségesnek látja. Így a ö, bizottság azt mondja, hogy reméli, hogy az EU-nak egységes ö, tengeri térsége lesz. Itt világos, hogy a parlament és a tanács támogatja a bizottságot, hogy induljon el ebbe az irányba. Azt hiszem, hogy nagy lépést tettünk a delegált aktusokkal kapcsolatban. Nem vettem részt a vitában itt, mert ehhez nem értek. A jogi szolgálatra hagytam. Nem tudom, hogy a holnap után a koröperben hogy alakul a helyzet ő ahhoz alkalmazkodom, amit mond a jogi szolgálat. Köszönöm szépen a kollégáknak is érdekeltek a munkámban. Elnök, köszönöm szépen, Sztörk úr. Egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy így kellene csinálni a dolgokat, így kell csinálni a dolgokat. Nem szeretném a többi szakbizottság példát követni, de nem szabad, hogy a jelentéstevő ne a szakbizottságnak a véleményét tükrözze, mert az problémás lesz. A plenáris a múlt héten tényleg volt ilyen probléma. Úgy tűnik, hogy most az árnyék jelentéstevőkkel nagyon jól sikerült együtt dolgozni, a mandátumnak megfelelni. Ez nos kollégák így kell eljárni. Köszönöm szépen, hogy így tette. Nem, mind, hogy a kétségem lett volna ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ez júliusban kerül a penáris elé. Köszönöm szépen. Hétfő este eh, van a vita és szavazás kedden, gondolom. Elnök, remélem, mind nyilván tudják, levelet cserélünk a parlament elnökével, és Mi vagyunk az egyetlen éjszakai bizottság a parlamentben, eh, de eh, végül is eh, aztán hétfő éjszakáról kedd éjszakára tették át a témáinkat. Nos, most igaza van, hogyha igen, hétfő este lesz ez a téma, és kedden délben fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Szeretném köszönet, szeretnék köszönetet mondani a képviselőknek, és eh, holnap reggel kilenckor folytatjuk, holnap szavazunk, kérem mindenki hozza el a szavazókártyáját. Köszönöm szépen a tolmácsok munkáját, és köszönöm szépen a jártolmácsok munkáját.